Good morning, ladies and gentlemen, again. Még egyszer jó reggelt, hölgyeim és uraim. Most már minnyáján itt vagyunk mindazok, akik ezen a nagyon fontos és örömteli együttes ülésen részt vesznek. A Koter bizottsággal mindig öröm együtt dolgozni. Először is szeretném tehát a régiók bizottságának tagjait üdvözölni itt az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm a reginek a részvételt, és hogy most megbeszélhetjük a hetedik kohéziós jelentést. A régiók bizottságának tagjaival együtt. Oswald úrnak gratulálok a Kotter bizottság elnökévé való megválasztásához, és köszönöm, hogy eljöttek. A jó együttműködést folytatjuk, nagyon jó tapasztalataink vannak, és bízom benne, hogy ugyanebben az irányban haladunk majd tovább. Üdvözlöm Krecu biztosasszonyt, hogy eljött ma. nehéz volt eljutni a parlamentbe ma, minnyájunknak nehéz volt, de öröm lesz meghallgatni önt, és megismerni a hetedik kohéziós jelentésre vonatkozó információkat, az ön véleményét, az ön mondani valóját, a Kóter Bizottság és a Regi Szakbizottság tagjainak. Már megígértem az elején, hogy nagyon röviden fogok csak szólni, mert azt gondolom, hogy fontosabb, hogy meghallgassuk a biztosasszonyt, az egyetlen dolog, amit mondani szeretnék az, hogy mi a regi szakbizottságban nagyon összpontosítunk, és a kohéziós politika jövőjével foglalkozunk, nagyon ambíciózusak vagyunk, mert ezt az EU lényegi részének tekintjük. Különböző kezdeményezéseket és végrehajtási jelentéseket ezért készítjük. A Building Blocks elnevezésű, saját kezdeményezésű jelentésünk is ezért készült a, jövőbeli kohéziós politikával kapcsolatban. A hetedik kohéziós jelentéssel foglalkozunk, és minden fontos javaslatot készek vagyunk megvitatni. Megállapodásra is jutottunk a kőhajzós politika jövőjét, illetően mindenek előtt arról állapodtunk meg, hogy a lehető legjobb irányban szeretnénk megváltoztatni a kohéziós politikát. Van tapasztalatunk a jövőbeli szakpolitikák kialakításával, kapcsolatosan az európai állampolgárok szükségleteit kell alapul venni, ezt már tegnap is említettük megnyitón. a kohéziós politikát oly módon kell feljavítani, hogy az EU állampolgárok szükségleteinek az megfeleljen. Másfelől tényleg hiszünk benne, hogy van lehetőség arra, hogy a kohéziós szakpolitika és az EU többi szakpolitikája között hasznos kapcsolódások jöjjenek létre, hogy jó mix alakuljon ki az oktatás, az innováció, a szociálpolitika, a kereskedelempolitika, a fejlesztési segélyezés, a vidékfejlesztés és a kohéziós politika között. Fontos, hogy rugalmas az állampolgárok szükségleteire összpontosító, illetve az EU új kihívásaira szükségleteire összpontosító kohéziós politikánk legyen a kohéziós politikát az EU jelenlegi kihívásaihoz kell igazítani, migráns válság, természeti katasztrófák, éghajlatváltozás, gazdasági problémák, növekedési, foglalkoztatási problémák, e, nagy munkanélküliség egyes régiókban. Mindezek e, kihívások, a kohéziós politikának megvan a e, lehetősége, képessége arra, hogy reagáljon ezekre a kihívásokra érdekes és hasznos lesz a munkánkban a régiók bizottságának véleményét, álláspontját meghallgatni, illetve a biztos asszonyt a hetedik kohéziós jelentésről. Én itt most abba is hagyom, megígértem, hogy nem fogok sokat beszélni, Oszfald úrnak adom át a szót, hogy ő is üdvözölje önöket. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Nem találom a szemüvegemet, így nem tudom elolvasni az előre megírt beszédemet. Egyébként sincs sok időnk, úgyhogy csak annyit mondanék, hogy mindennel egyetértek, amit Mihajlova asszony mondott. Szerintem ez egy nagyon fontos dokumentum, úgyhogy köszönöm ezt az illetékeseknek. Köszönöm Mihálylova asszonynak, és köszönöm a Koter bizottság korábbi elnökének is a munkát. Remélem, hogy továbbra is jó lesz az együttműködés. Nagyon jónak tartom azt, hogy rendszeresen találkozót, eszmecserét tartunk. Különösen fontos ez most, mert 8 hónap múlva jön az új szabályozás, úgyhogy mindenképpen foglalkoznunk kell az összes fontos kérdéssel. Spiridon urat is bemutatnám önöknek, ő az első alelnökünk, és itt abba is hagynám időt. Szeretnék megtakarítani, hiszen nem miattam vagyunk itt, hanem a mellettem ülő hölgy miatt. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Krácó biztosasszonynak. Üdvözlöm Önt, Öné a szó parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Regé szakbizottság és Kotár elnökök, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt Kotár tagok, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ma. Köszönöm szépen a meghívást erre az ülésre, amely hagyományosan a regi és a Kotár részvételével zajlik a régiók és városok európai hete alkalmából. Mindannyian tudják már, hogy megjelent a hetedik kohéziós jelentés, ez egy fontos dokumentum, és beszámol arról, hogy hogyan alakult a kohéziós politika az EU régióiban a közelmúltban. És természetesen rengeteg érdekes információt vett fel a jövőre vonatkozólag. Ahogyan az elnök asszony már elmondta, nagyon fontos, hogy megtartsuk az egyeztetésünket, hiszen egy fontos mérföldkőhöz érkeztünk, az MFF-et készítjük elő, és tudjuk, hogy Juncker elnök már bejelentette, hogy a következő több éves pénzügyi keret tervezetét jövő év májusában nyújtja be a bizottság a parlamentnek. Ez azt jelenti, hogy nyolc kemény hónap előtt állunk. Nyolc hónapig tartanak majd az egyeztetések. Az Európai Parlamenttel, a régiók bizottságával már megkezdtük a tárgyalásokat. Úgy gondolom, hogy először el kell döntenünk, hogy milyen lépésekre lesz szükség, és utána döntünk arról, hogy hogyan hajtsuk ezeket végre, és mennyi pénzre lesz szükség ezekhez. mire van szükség, mit kell tennünk. Mindannyian tudjuk, hogy van okunk derüllátónak lenni, ugyanis az európai gazdaság újra növekedési pályára állt, és beindult a munkahelyteremtés, de az elmúlt év során azért voltak félelmek, voltak aggodalmak a pénzügyi gazdasági válság miatt, a globalizáció nyomása miatt, a migrációs válság, az éghajlatváltozás miatt ezek a kihívások mind-mind továbbra is előttünk állnak, és persze a, az európai országokban tartott választások során ennek megfelelően alakultak az eredmények. Sok helyütt terjed az intolerancia, a befelé fordulás, az elszigetelődés. Úgy gondolom továbbra is harcolnunk kell a szolidaritásért, mert ez tartja egyben Európát. A kohéziós politika állapotáról, helyzetéről szóló hetedik jelentés is erre mutat rá. Az európai népesség nagy része úgy érzi, hogy magára hagyták, a gazdasági növekedés ellenére érzik így, és annak ellenére, hogy az elmúlt tíz évben most az elmúlt tíz évhez viszonyítva most a legalacsonyabb a munkanélküliségi ráta. Persze nem egyenlő a helyzet az összes régióban, vannak olyan régiók, ahol rosszabb a helyzet, mint a válság előtt volt. És megértéssel kell lennünk a félelmek és aggályok iránt, amelyek a társadalmakban tapasztalhatók. És nagyon fontos mindezt figyelembe venni a regionális és helyi dimenzió kapcsán, sok európai régióban most szegényebbek az emberek, mint a válság előtt voltak, mint ahogyan az imént is említettem. Nagyon sok európai régióban sajnos az emberek nem találnak megfelelő munkahelyet, el kell hagyniuk otthonukat, mert nincs elég lehetőség a számukra a boldoguláshoz az adott régióban. Ez az úgynevezett átmeneti tranzíciós régiókban a legjellemzőbb. Ezek stagnálnak, és nem tudnak megbírkózni az ipari átállással. Kelettől nyugatig, a vidéki területektől egészen a nagyvárosi területekig az emberek mindenhol a jobb életet keresik, a jobb lehetőségeket keresik, és sok régióban stagnálnak a bérek, magas a munkanélküliség, romlik az ipar, és a termelékenység. A korábbiaknál is határozottabban kell har- harcolnunk az egyenlőségért biztosítva, hogy minden európai ugyanazok az, ugyanolyan esélyekkel rendelkezzen, függetlenül attól, hogy, hogy hol él. Ezért meggyőződésem, hogy a kohéziós politikának továbbra is a konvergenciát kell előmozdítania, és a gazdasági növekedést, a társadalmi befogadást, inklúziót és az esélyegyenlőséget kell előmozdítani a régióban. Több Európára van szükségünk, és mindenütt több Európára van szükség. Milyen irányba induljon el a kohéziós politika, amikor az Európai Uniónak új prioritásokat kell kezelnie? Ez egy nagyon fontos kérdés, miközben többen bírálták a politikánkat, amiért nagyon lassan nyert csak lendületet. Ez is igaz, ezt is kezelnünk kell valahogy. Az elkövetkezendő hónapokban minden tőlünk telhetőt meg kell tenni, hogy felnőjünk a feladathoz. A nemzeti, a regionális és helyi hatóságok EU-s prioritásokhoz való hozzájárulás egy másik fontos szempont. A közös kezelés, a közös menedzsment révén nyilván a finanszírozásban részt veszünk, de ami a végrehajtást illeti, ez százszerzalékosan a tagállamok felelősségi körébe tartozik, és itt a jelenlegi pénzügyi keret számait nézve nem túl rózsás a helyzet. Mindenképpen azt kell elérnünk, hogy komoly eredményeket tudjon ez a szakpolitika felmutatni, és ez egyébként így is van, a kohéziós politika működik, még akkor is, hogyha sokszor bírálatok tárgya. Ugyanis elősegíti a konvergenciát, a finanszírozási eszközök makrogazdasági hatással is járnak. Működőképes ez a kohéziós politika, mert segít az Európai Unió azon ígéretét valóra váltani, miszerint minden európai polgárnak megfelelő szolgáltatásokhoz való hozzáférést kell biztosítani, legyen szó a tiszta ivóvízről, a szélesávú internetről, a megfelelő oktatási berendezésekről, létesítményekről. A helyi ö, tudást, a helyi készségeket vonjuk be, hogy az EU-s célkitűzéseket el tudjuk érni a helyi projektek révén partneri kapcsolatok jönnek létre a civil társadalommal, a helyi vállalkozásokkal, a kohéziós politikának köszönhetően, és ez a politika szerintem a legkézzelfoghatóbb szakpolitika, a legvilágosabban mutatja azt, hogy Európa mit tesz a polgáraiért. Természetesen nem vagyunk tökéletesek, és mindig van mény javítani. Hónapokon keresztül gondolkodtunk azon, hogy hogyan tökéletesíthetnénk a kohéziós politikát. Itt az ideje, hogy konkrét javaslatokat terjesszünk be a kohéziós politika reformját illetően. A közös célunk az, hogy a lehető legjobb módon reformáljuk meg ezt a szakpolitikát, oly módon, hogy elsősorban a kedvezményezettek a lakosság számára hozzon előnyöket. Négy fő pillért látok a jövő kohéziós politikájában. Az első pillér a bizalomra épül. Tegnap a megnyitó ünnepségen sokat beszéltünk a bizalomról, illetőleg annak hiányáról a polgárok, az intézmények és politikusok között, mint ahogyan mondtam, a megosztott menedzsment azt is jelenti, hogy közös a felelősség, de a kölcsönös bizalom is egy fontos szempont. 2014-2020 között létrehoztunk bizonyos eljárásokat, a menedzsment és kontrollrendszerek létrehozására vonatkozóan azért, hogy a kölcsönös bizalom számára egy megfelelő rendszert hozzunk létre. Létrehoztunk tehát egy keretet, amely remélhetőleg változatlan marad a jövőben, mert lehetővé teszi a végrehajtást az első naptól kezdve. A megújult bizalom azt is jelenti, hogy a szakpolitika kialakításában és végrehajtásában mindenki határozottabban részt vállal. Úgy gondolom, hogy a válság idején tett lépések fenntartása már nem rendelkezik létjogosultsággal, ezért a, a társfinanszírozást úgy kell átalakítani, hogy az jobban megfeleljen a tagállami költségvetéseknek, és hogy közösen tudjunk fellépni az eredmények érdekében. Úgy gondolom, nagyon komolyan meg kell vizsgálnunk a kifizetések rendszerét, mert a kifizetések sokszor nem a számlákhoz kapcsolódnak, hanem előzőleg megállapított előfeltételekhez. Vannak olyan területek, mint az innováció és az energiahatékonyság, ahol ezen az eddigiekhez képest változtatni kell. A második pillér a teljesítményről szól. Nem tudjuk, hogy a Brexit tárgyalások hol lyukadnak ki végül, nem tudjuk, hogy a tagállamok mennyire lesznek hajlandók betömni a költségvetésben keletkező részt nem tudjuk, hogyan tud, fogunk az új kihívásokkal szembenézni. Szerintem elsősorban az eredményekre és a teljesítményre kell összpontosítani a jövőben. Ezen a területen már sok előrelépés történt, különösen ami a teljesítmény keretet életé, illetve az ex ante feltételrendszert, amelyet az Európai Parlament dolgozott ki társjogalkotóként. Úgy gondolom, hogy ezúttal még messzebbre kell mennünk. Az első kérdés, amelyről beszélnünk kell, az az, hogy mire költsük el a pénzt. A kohéziós politikának szerintem kevesebb területre kellene összpontosítania, mint ahogyan jelenleg teszi, ezáltal hatékonyabbá válik, és megnöveli a szakpolitikánk láthatóságát. Egy ötlet, ami felmerült, az, hogy a tematikus célkitűzések listáját rövidítsük. Ez azt jelenti, hogy a, szakpolitikák, a szakpolitika integrált és ágazati célkitűzéseinek száma csökkenne, ezzel párhuzamosan el kell gondolkodni azon, hogy hogyan tudjuk a struktúrális reformok támogatását megnövelni. A közpénzek befektetése hatékonyabb, hogyha a megfelelő szakpolitikai és szabályozási keret felelt, erre rengeteg példa van, pozitív ösztönzőket teremtünk tehát a kohéziós politika révén, és nagyon fontosnak tartom, hogy ez a jövőben is így maradjon. még nem tudjuk, hogy hogyan járjunk el, hogy a kohéziós politikán belül vagy azon kívül hozzuk létre ezeket az ösztönzőket. Kérdés, hogy egy külön erre a célra létrehozott alap lenne a megoldás, vagy egy más eszköz, de ezt még a tárgyalások során meg kell beszélni. A gazdasági és monetáris unió elmélyítéséről szóló dokumentumban is felmerült ezzel kapcsolatosan néhány nézet, az önök véleményére is természetesen kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatosan. Végezetül szerintem meg kell szüntetni azokat a mechanizmusokat, amelyek a végrehajtást késleltették a jelenlegi programozási időszakban, és gyengítették a költségvetési fegyelmet. Egy ilyen szabály lenne a jövőben, hogy két év alatt kell a rendelkezésre álló forrásokat felhasználni, nem három év alatt, mint a most van. A három éves időszak miatt a tagállamok nem sietik el a projektek végrehajtását, szerintem ezzel időt veszítünk. A harmadik pillér a rugalmasságról szól. Mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt három évben sok váratlan eseményre került sor, különböző természeti csapásokra került sor, földrengés volt Olaszországban, Valóniában is voltak gondok. Az európai régiókban sokszor merülnek föl hirtelen válsághelyzetek, például az éghajlatváltozás miatt, vagy a menekültek tömeges érkezése miatt. A jelenlegi prioritások 7 évre szólnak, mint tudjuk, és a programok kiigazítása az új eseményeknek megfelelően sokszor nagyon nehéz, politikailag is. Egy egyszerű megoldás lenne a kohéziós pénzek tartalékba helyezése, ezt a tartalékot akkor aktivizálnánk, hogyha hirtelen kihívásokkal kell szembenézni, ezt a pénzt így gyorsan lehetne mozgósítani. Rugalmasabbá válna ezáltal a kohéziós politika, avagy alternatívaként máshogyan kell ezt a rugalmasságot megteremteni, ami költségvetésre kiatással lenne. És a negyedik pillér pedig az egyszerűsítés. Az egyszerűsítés mandátumomtól kezdve prioritás volt számomra. Nagyon várom, hogy az Európai Parlament elfogadja az omnibus szabályozást. Reménykedünk abban, hogy január 1 a kedvezményezettek élhetnek ezzel, ezekkel az új intézkedésekkel, új lehetőségekkel, amelyekre az Omnibus ad lehetőséget. Ilyenek például az FC és az ESIF forrásainak ötvözése, a migrációs alappénzeinek felhasználása és így tovább, de úgy tudom, hogy a három oldalú egyeztetések még tartanak. Remélem, hogy sikerül a lehető leghamarabb megállapodni. Úgy gondolom tehát, hogy egy egységes szabályrendszerre van szükség az egyszerűsítés felé vezető úton, a hasonló projektek esetében hasonló szabályoknak kell érvényesülniük. Tudjuk, hogy a konkrét projektek esetében, például, hogyha a vidékfejlesztési alapból finanszírozzák a szélesávú internet hozzáférést vidéken, és a kedvezményezett adott esetben a kohéziós alapból szeretné finanszírozni a projektet, akkor rengeteg előfeltételnek kell megfelelnie. Úgy gondolom, hogy az egységes szabályrendszer a strukturális alapokra vonatkozóan, azzal, hogy van néhány az alapokra konkrétan, az egyes alapokra külön vonatkozó szabály, nagyon hatékony lenne. Ambiciózusnak kell lennünk, a gazdasági, a terület és a szociális fejlesztésre vonatkozó alapra is szükség van, és végül szólnék néhány szót az ellenőrzésről és az auditról. Sok esetben a kedvezményezettek több időt töltenek az auditálással, mint a végrehajtással. A végrehajtó hatóság és a kedvezményezettek sokszor különböző auditoknak, ellenőrzéseknek vannak kitéve ugyanabban a finanszírozási időszakban, ugyanazon tevékenységhez kapcsolódóan. Szerintem itt az ideje, hogy véget vessünk ennek a gyakorlatnak, különösen különös tekintettel arra, hogy a legtöbb esetben az auditok azt mutatják, hogy minden rendben van. Egy egyetlen, el kellene fogadnunk egy elvet, miszerint egyetlen egy auditálás vagy ellenőrzés történik csak adott projektre vonatkozóan. Ez lehetővé teszi a kohéziós szakpolitika végrehajthatóságát, egyszerűbb, egyszerűbb végrehajthatóságát. Sok országban a fiatalok azt jelzik, hogy nem akarják kihasználni a kohéziós pénzek adta lehetőségeket, mert túl hosszadalmas, túl bonyolult az eljárás. Szerintem tehát a bizalom, a teljesítmény alapú megközelítés, az egyszerűsítés mind-mind hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a kohéziós politika eredményesebb legyen, és hozzájáruljon ahhoz, hogy közösen szembe tudjunk nézni a kihívásokkal. Az Európai Parlamenttel, a Kotárral, a civil szervezetekkel, a, társ, a tagállamokkal való együttműködés azt hiszem lehetővé teszi számunkra azt, hogy megmutassuk, hogy a kohéziós politika erősebbé teszi az Európai Uniót, és segít visszatérni az alapvető értékeinkhez, mint a béke, a szolidaritás, a demokrácia és a jólét mindenki számára. Köszönöm szépen, és érdeklődéssel várom az eszmecserét. Thank you, Commission. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönjük ezt a rendkívül érdekes beszédet. Úgy gondolom, hogy nagyon sok kérdés és megjegyzés merül majd fel ennek kapcsán. Úgy fogunk eljárni, ahogy szoktunk a tapasztalataink alapján, és akkor most megkezdjük a vitát. A regis tagok fognak hozzászólni, aztán a koteres tagok, aztán megint regi, koter, regi, koter, ebben a sorrendben hangzanak majd el a hozzászólások. Én először a mi oldalunkról a koordinátoroknak fogok szót adni. Elsőként Fanny Sztároly képviselőnek, tessék! Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy lehetőségünk van így együttesen vitázni. Tegnap kezdődött el a régiók és városok hete, és az ezzel kapcsolatos politikai szövetség megerősítése, úgyhogy itt a politikai szerepvállalás rendkívül fontos. A regionális szakbizottság, illetve a frakcióm nevében a következőket tudom elmondani. Nem várakozni kell, hanem a tettek mezeire lépni. Ugyanis megvan már a megfelelő jelentés, tehát tudjuk, hogy mit szeretnénk, megvan a háttér ismerjük a hetedik kohéziós jelentést. A kérdés tulajdonképpen az, hogy ez milyen közvetlen kihatással van arra, hogy a regi szakbizottságként mi milyen irányba haladunk. És uh, így első látásra, első pillantásra azt tudom elmondani, hogy a hetedik kohéziós jelentés megtévesztésig hasonlít a hatodik kohéziós jelentésre, és az ötödikre, és az ezt megelőzőkre, nem hiszem, hogy ez tisztább lenne, vagy ismertebb lenne, vagy hihetetlenül jó új instrumentumok jelennének meg ebben. Tehát ne egyáltalán nem tudjuk, hogy a városi agenda mondjuk milyen irányba halad majd tovább. A parlament mindezek miatt olyan helyzetben van, hogy most előre kell gondolkodnunk ugye a következő nyolc hónapra. Várakozzunk. Ismételjük meg megint ugyanazt vagy pedig mondjuk ki, hogy hova akarunk eljutni, és foglalkozzunk már magával a rendelettel. A parlament tehát megnézi ezt a dokumentumot, mondjuk a 15. oldalt, a 16-at vagy a 17-et, akkor látható, hogy nagyon sok javaslat igenis a Reflection Paperből érkezett, és nem feltétlenül új ötletek. a parlament oldaláról ezt tudom elmondani, és a régiók bizottságának is ugyanezt tudom üzenni. Tulajdonképpen a kohéziós politikával vannak nagyon fontos, még mindig megválaszolatlan kérdések. Például mi történik azzal a 21 milliárddal, ami a teljesítménytartalékban van, ezt fel tudják használni a tagállamok mondjuk fast track megoldással azonnal, vagy sürgősséggel, vagy pedig várunk, de hát várunk, mire várunk? Megvárjuk az utolsó országot, mondjuk megvárjuk Romániát, amely rendkívül lassan sorakozik fel, vagy csatlakozik fel. Itt van 400 oldal rendelet, 2200 oldal összességében az összes magyarázat és az ide vonatkozó szöveg, de hát egyáltalán mi folyik itt? Itt van egy óriási katyvasz, amiből egyszerűen nem látunk ki. Úgyhogy szerintem nagyon fontos lenne, hogy végre tegyünk valamit. Három éve született meg a döntés, te jó ég. Úgyhogy amire szükség van, az nem ez, hanem a tapasztalat felhasználása is az, hogy megjelenjenek a beruházások végre tényleg láthatóan és kézzelfoghatóan a városok szintjén. Hiszen megvan a tudásunk, működik a konnektivitás, az internet, megvannak a társadalmi célkitűzések, a környezeti célkitűzések, de az elmúlt hét évben ezek a célkitűzések nem feltétlenül valósultak meg. És egyetértek azzal, amit a biztos asszony elmondott, hogy több pénznek kellene európai kézben maradni. Elég, hogyha megnézzük, hogy hogy működött a SZEF a konnektivitással kapcsolatos célkitűzések kapcsán. Ki kell mondani, hogyha nem használjátok fel a pénzt, akkor el fogjátok veszíteni. Ez így működik. Tehát aki nem használja fel a pénzt, annak nem fogjuk újra feltölteni a pénztárcáját. Nem lehet így elherdálni az adófizetők pénzét. Tehát a parlament vagy kivárja a következő évet ezeknek a kérdéseknek a kezelésére, vagy pedig most az asztalra csap és tesz valamit. És lenne még egy megjegyzésem. Tegnap a koordinátorok ülésén Beszéltünk arról, hogy milyen sebességgel kell haladnunk, és a francia kollégám, aki a hetedik kohéziós jelentéssel fog foglalkozni, ő is ugyanezen a véleményen van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az elején nagyon röviden próbáltam hozzászólni, úgyhogy most mégiscsak elmondanék valamit, ugyanis van két jelentésünk, amelyet a legutóbbi Regikoter ülés óta fogadtunk el, a kohézióval és az eszív leegyszerűsítésével kapcsolatban ezek a dokumentumok hozzáférhetőek itt a terem és akkor most a mi néppárti koordinátorunk következik, tessék. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! a hetedik kohéziós jelentésből mindenki számára teljesen egyértelműen kiderül, hogy a gazdasági fejlődés elindult, a GDP újra növekszik, a munkanélküliség pedig a csökkenés útjára lépett. Regionális különbségek természetesen vannak, de csökkennek. Igaz, ez nem minden régióra igaz. Szlovéniából érkeztem, és elmondhatom a tagállamom nevében, hogy nagyon sok polgárunk nagyon sok aggályt támaszt a jövő irányába, különösen a kevéssé fejlett régiókban. Ők félnek a jövőtől, aggájaik vannak, kétségeik vannak és úgy gondolom, hogy a jelenlegi jelentés alapján nagyon jó vitát folytathatnánk a jövő kohéziójáról, mondjuk a 2020-as időszak utánra vonatkozólag. Erősebb és hatékonyabb kohéziós politikára van szükség, magasabb szubszidiaritás, magasabb rugalmasság és szolidaritás, ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni. A régiók bizottságának politikai vízióját tulajdonképpen kifejtettük a Schneider jelentésben az idei évben. És az Európai Uniónak ugye nagyon sok kihívással kell szembenézni, ez igaz. Ugyanakkor azt a tényt is figyelembe kell vennünk, hogy a pénzügyi keretet sem feledhetjük el, amelyen belül ezt a kohéziós politikát meg kell, vagy meg lehet valósítani. A projektek természetesen azt tükrözik, amit az európai polgárok szeretnének, és amennyiben ezek megvalósulnak, akkor a polgárok valóban érezni fogják, hogy miről is szól, hogy mire is való az Európai Unió. A kohéziós koordinációt maximálisan támogatom ebben a tekintetben, és támogatom azt is, hogy a kohéziós politikát tekintsük az Európai Unió egyik alappolitikájának. Szeretnék külön köszönetet mondani mindazoknak, akik ezen a politikai területen dolgoznak, Krecu asszonynak, Öttinger biztosnak, és mindazoknak a parlamenti képviselőknek, akik szintén ebben a témában dolgoznak. valamint a 2018-as szofiai eseményre való meghívást is köszönjük, és a szervezőknek már előre is köszönjük a munkát. Köszönöm szépen, Koculina úr lesz a hozzászóló, a következő hozzászóló a mi oldalunkról. Igen. A jelentést tegnap tették közé, ugye ezek az első eszmecserék róla, ma folytatjuk az első vitát róla. Úgy gondolom, hogy első ránézésre egyetértek a tartalmával a legmélyrehatóbb gazdasági és szociális válságból lábbal ki most Európa a közelmúltat tekintve és meg kell vizsgálni, hogy ezekben az években hogyan működött a kohéziós politika, milyen hatásokkal járt, ugyanis a régiók közötti különbségek lehet, hogy tovább nőttek. Azt látjuk, hogy a válság egy jelenség, a válságból kilábalás egy másik jelenség, um, északon, délen máshogy zajlott a uh, kilábalás, hogyan lehet a kohéziót erősíteni. Az összes európai régióra ki kell, hogy hason, uh, ugyanakkor a kohéziós politikának a saját létalapja az, hogy konvergenciát eredményezzen a különbségeket csökkentse. Szeretném tehát hangsúlyozni, hogy a kohéziós politikát erősség kell tenni az elkövetkező években, hiszen az elmúlt években is nagyon fontos politikai szerepe volt. A második dolog, amit Van Nisztelrooy kollega mondott, és amivel egyetértek, nyolc hónap munka van előttünk, mostantól a kohéziós politika végleges bemutatásáig. Hogyan fogjuk ezt a nyolc hónapos munkát elvégezni? a regi szakbizottságon belül, illetve a többi intézményben dolgozó kollégákkal együttműködve, a Kóterrel különösképpen, konkrét, jó javaslatokat kell tenni. Nagyon fontos a támogatások abszorpciója a kóteres kollégákkal együtt próbáljuk meg feltárni, hogy mi okozza a pénzek felhasználásában a késlekedést európai oldalon van a probléma, hogy túl bonyolultá vált a 2014 utáni időszakban a támogatás, vagy pedig egyfajta fásultság jellemző a tagállamok részéről. Az adminisztratív gépezet lassult le, meg kell reformálni azt. Tehát hangsúlyoznám az abszorpció témáját ne úgy járjunk el, hogy a kohéziós politikáról fekete-fehéren fogalmazunk, igen vagy nem, hanem az elkövetkező nyolc hónap során tárjuk fel egyenként azokat a problémákat, amelyek az abszorpció lassúságát okozzák mi a kulcsa annak, hogyha sikeres tudott lenni a kohéziós politika bizonyos területeken. Ezzel én is szeretnék még foglalkozni. Mm, még két rövid észrevételem lenne, mert tudom, hogy sokat beszéltem. Az egyik az európai szemeszterhez való kapcsolódás. Tudjuk, hogy a 7 éves fejlesztési tervezés nem lehet minden egyes európai szemeszternél megkérdőjelezni. Tehát fontos lenne meghatározni, hogy hogyan kapcsolódik a gazdasági kormányzás és európai szemeszter a kohéziós politikához. A közberuházások, az adminisztrációk fejlesztése hogyan csatlakozik. Az európai szemeszternek segítséget kell nyújtani a kohéziós politika céljainak eléréséhez, a makro feltételekhez rendeléssel, ugye már van tapasztalatunk. Minden esetre legyünk tisztában vele, hogy az európai szemeszter megvalósulása nem ideálisan történt Spanyolország, Portugália esetében. Végül pedig az egységes alap kérdése, az egyszerűsítés kérdése, ugyanis ez lehetővé teszi, hogy sokkal gyorsabb legyen a program készítés, és pont erre van szükségünk. Úgy gondolom, hogy a folyamat jó irányban halad, és a 8 hónapos egyeztetés során elérhetjük, hogy az európai állampolgárok az elkövetkező évek során hatékonyabb kohéziós politikával rendelkezzenek. Köszönöm szépen, Kóter oldaláról pedig Bor kollega következik. Köszönöm. Nagyon röviden fogok fogalmazni. A hetedik kohéziós jelentés elmondja, hogy az Európai Bizottságnak mi a szándéka vele, illetve a többségünknek mi a szándéka az, hogy a kohéziós politika működőképes legyen. Hogyha jelzőszámokkal mérjük munkanélküliségi ráta, egyfőre jutó GDP, akkor azt szűrhetjük le, hogy a kohéziós politika működőképes, illetve működőképes volt az elmúlt időszakban. A kérdés az, hogy eh, hogy néz neki Európa, hogyha nem készült volna első, második, harmadik, stb. hetedik kohéziós jelentés. Én úgy gondolom, hogy eh, máshogy néz neki, mint ahogyan most 2017-ben kinéz, és ez is a kohéziós politika működéséhez tartozik. Úgy gondolom, hogy azt nem értjük, hogy a kohéziós politikának a területi aspektusaival nem foglalkozunk eleget, a területi kohézióról szóló fejezetben, a hetedik jelentésben nincs részletes elemzés a területi kihívásra vonatkozóan, és ez szerintem sajnálatos. A kohéziós politika pedig egy szakpolitika pusztán, a lényeg az, ami mögötte van, a finanszírozó eszközök, amelyek lehetővé teszik ennek a szakpolitikának a megvalósítását. És nem csak az Európai Uniós finanszírozó eszközökre gondolok itt, hogyha a kohézió területi aspektusával akarunk foglalkozni, akkor európai, nemzeti, regionális, helyi, köz- és magán erőforrások szempontjából is vizsgálnunk kell. Mire akarok kiukadni? Arra, hogy az integrált területi aspektusát a kohéziós politikának nagyobb hangsúly alá kellene helyezni. A kohéziós politika működik, de jelenleg nincs elegendő területi dimenziója, és nem elég integrált jelenleg. Köszönöm szépen! a regi szakbizottság részéről. Tomasics asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Krecu biztos asszony! Figyelemmel hallgattam az előadását, támogatás, támogatom a kohéziós jelentést, és külön támogatom a második pillért. Nagyon fontos a strukturális reformok végrehajtása a tagállamokban, mert ezáltal a pénzek elköltése eredményesebb lesz, és ez megteremti az alapját a jövőbeni beruházásoknak. Ki szeretnék térni a kohéziós politika és a jövőbeni struktúrális reformok közötti kapcsolatra. Ön azt mondta, hogy jelen pillanatban zajlik az ezzel kapcsolatos munka. Jó lenne, hogyha mondana néhány részletet is. Érdekelnének a részletek, mert ez nagyon fontos téma szerintem. Mindig többször is rákérdeztem már a struktúrális reformok kapcsán erre a kapcsolatra. Köszönöm szépen. So, from Kotersart, pani Mrs. Londegger. Ehm. A Kotár részéről, Vondegárt asszony, köszönöm szépen. Ez a jelentés valóban a megfelelő pillanatban érkezett. Lefektette az alapját a kohéziós politikának és annak a jövőjének. Osztom Van Nistelrooy úr véleményét, most kell cselekednünk, mégpedig mi hamarabb. Szeretném azonban azt is elmondani, hogy több jelentés is felhívja a figyelmet arra, hogy a kohéziós politikának eredményesnek kell lennie, kézzelfogható eredményeket kell hoznia, és ezen a téren még van mind javítani. Nem csak a ter- teritoriális területi kohézió fontos, hanem az, hogy egy hozzáadott értéket is teremtsen ez a politika. Albertból egy olyan kérdést tett fel, amely a múltban is többször elhangzott már, nevezetesen, hogy hogyan lehet a különböző földrajzi specificitásokat figyelembe venni. Mi Svédországban például definiáltuk a különböző területeket a különböző régiókban. A munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatottság növelése, a bűnöldözés, ezek mind-mind fontos aspektusok, amelyeket a kohéziós politikában szem előtt tartunk. A lakosság előregedik, ez is egy fontos jelenség ebből a szempontból. Ezekre mind-mind statisztikai információkat kell gyűjteni, és ezzel világosá válhat, hogy milyen kihívások előtt állunk Európában. Itt finom hangolásra lenne szükség, mert ezáltal világosabbá válna, hogy milyen fejleményeknek vagyunk tanúi. De fontos, hogy új stratégiákat hozzunk létre az európai régiók számára, és foglalkoznunk kell a fenntartható fejlődéssel, és szembe kell nézni a kihívásokkal. Egy kihívás teljesen világos, ez a jelentésben is kiviláglik, Európában egyre több a szegény polgár, az európai demográfiai struktúra kihívást jelent a számunkra, ezzel a kihívással kezdeni kell valamit. Fontos, hogy Európában többen vegyenek részt az idősek gondozásában. Ez a nők számarányának növekedését is elősegítheti a munkaerőpiacon, valamint valamilyen módon kezelni kell az idősebb generációkhoz kapcsolódó problémákat. Aztán a migrációs kérdést is kezelni kell, gondoskodnunk kell arról, hogy megfelelően integrálódjanak a társadalmakba a menedékkérők. Emellett a jelentés a demográfiai fejlődésre is kitér, a demográfiai változásra, Kérdés, hogy hogyan lehet az idősebbeket jobban bevonni, hogyan lehet megfelelő infrastruktúrát biztosítani, szélesávú internet hozzáférés, és így tovább. Svédországban is sokat foglalkozunk ezzel a kérdéssel, nevezetesen hogyan lehet az idősek számára is megfelelő társadalmi integrációt biztosítani. Úgy gondolom, hogy mindenképpen foglalkoznunk kell a demográfiai változásokkal, és úgy gondolom, hogy Európa ezen a téren még többet tehet. Köszönöm. Van Miltenbők úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, mindig örülök annak, hogyha ellátogat ide hozzánk a szakbizottságba. Külön örülök annak, hogy a régióbizottság, régióbizottságának a tagjait is itt üdvözölhetjük. Elnézést kérek, amiért, amiért egy kicsit elkéstem az ülés elejéről, így nem hallhattam a beszéde legelejét, de a holland képviselőként a Hollandiával kötött megállapodás kapcsán más elfoglaltságom volt. Belgium és Hollandia között Tudjuk, hogy a kohéziós politika révén vannak ellentétek, visszatérve azonban a komoly témákra, ami a hetedik kohéziós politika jelentést illeti, örülök annak, hogy a hatodik kohéziós jelentéshez képest most nagyobb hangsúlyt fektettek arra, hogy hogyan lehet az európai határok jelentette akadályokat lebontani. Az én frakcióm, az ALDE mindig is hangsúlyozta, mennyire fontos az Interreg a jövőre vonatkozólag, és ez lehetővé teszi, hogy beruházzunk a hiányzó közlekedési kapcsok, kapcsolatok létrehozásába a határok mentén, a, beru, a kutatásba való beruházást is megkönnyít, és a Westfál jelentésben felvetettük azt, hogy mennyire fontos, hogy a kofinanszírozás lehetőségeit kiakne, kiaknázzuk az Interreg Europe program utódjával kapcsolatosan. A kutatás és az innováció nem szabad, hogy határokba ütközön Európában, mint ahogyan például az éghajlatváltozás sem ismert határokat. Be kell ruházni a emberekbe is. Az interreg és határokon átnyúló együttműködés nagyon fontos, akkor is, amikor a munkaerőpiaci mobilitás javításáról van szó a határmenti területeken. Örülök tehát, hogy nagyobb hangsúlyt kapott ez a téma. A másik téma az európai politikák városi dimenziója. Vannak innovatív intézkedések ezen a területen, van egy program, amely elősegíti az innovációt, ezt meghosszabbítottuk egy évvel, és ez nagyon fontos, mert lehetővé teszi az alulról felfelé építkező programok végrehajtását az innováció területén. És az innováció, mint tudjuk, a teremtés és növekedés motorja. A folytonosságot 2020 után is biztosítani kell. Nem kellene mainstreamelni ezt a programot, de mindenképpen lehetővé kell tenni a jobb hozzáférést az EU-s finanszírozáshoz, és az EU-s finanszírozás megvalósulhat finanszírozási eszközök révén, vagy pedig hagyományos támogatások révén. Fontos, hogy mindannyian lássuk, mennyire fontos, hogy megragadjuk a lendületet a kohéziós politikában. Az európai városok szempontjából és Európa szempontjából is sok minden forog kockán. A harmadik dolog, lesznek új jogszabályjavaslatok, lesz egy új MFF, egy több éves pénzügyi keret, én a frakciómmal együtt azt mondom, hogy nem forradalomra van szükség a kohéziós politikában, hanem evolúcióra. Mondhatjuk azt, hogy egy 2.0-ás kohéziós politikára van szükség. Kismértékben javítani kell az eddigieken, habár többen is úgy érzékelhetik majd, hogy ez mégiscsak egy revolúció, egy evolúció helyett, mert 2020 után több mindent kell finanszíroznunk kevesebb pénzből. Ez azt jelenti egyben, hogy a finanszírozási eszközök révén többet kellene elérnünk. Azt is jelenti, hogy többet kell tennünk a konkrét kézzelfogható eredmények elér, elérése érdekében, és ez összefügg a tagállami strukturális reformokkal. Az ország specifikus jelentések, az európai szemeszter és a beruházási politikát kell itt megemlíteni, és jobban oda kell figyelnünk a KKV-kra, az innovációra, de arra is, hogy az európai társadalmat mint olyat ellenállóbbá tegyük az éghajlatváltozás hatásaival szemben. Úgy hiszem, hogyha megerősítjük a kohéziós politikát, így módon, ahogyan azt elmondtam, akkor megfelelően tudunk védekezni azokkal a kritikus hangokkal szemben, akik állandóan bírálják a kohéziós politikát. Szerintem egy jövő biztos kohéziós politika szempontjából ez a legjobb, amit tehetünk. Remélem, hogy ebbe az irányba tudunk elmozdulni. Elkészítjük majd a liberális frakció álláspontját ismertető dokumentumot is. Biztos vagyok abban, hogy össze kell fognunk, hogy megteremtsük közösen azt az európai hozzáadott értéket, amely mindannyiunk számára cél. Köszönöm. Köszönöm szépen a Kotár részéről, McCarthy úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök asszony, biztos asszony. Nagy öröm, hogy itt lehetek az idén is. És Egyetértek az előttem szólókkal, pozitív üzeneteket, sikertörténeteket kell felmutatnunk, és a hatodik fejezet a legfontosabb ebben a jelentésben. Hogyha a highlights dokumentumhoz hasonlítjuk ezt a hatodik fejezetet, úgy gondolom, hogy ez a hatodik fejezet, ez egy sokkal erőteljesebb dokumentum, mint az úgynevezett highlights dokumentum volt. Nagyon jó az együttműködés a Kotter és a Regi között, és üdvözlöm a Building Blocks elnevezésű Regi jelentést úgy gondolom, hogy sokkal többet kell szólnunk a kohéziós politika sikereiről, egy sokkal pozitívabb narratívára van szükség. Nagyon frusztrál, amikor az EU dokumentumaiban állandóan a válságról beszélnek. Nyilván vannak kihívások, de e, igazából nagy e, privilégium számára, hogy a e, régiók bizottsága részéről két hetente újabb és újabb városokat vizsgálhatok meg, és azt látom, hogy egy csomó kezdeményezés van. Egyetértek Miltenborg úr kifejezésével, hogy nem forradalomra, hanem evolúcióra, fejlesztésre van szükség, a dolgok folyamatosan mozgásban vannak. Fontos, hogy több legyen a kommunikáció, kevesebb az elszigeteltség, a felzárkóztatás, kevesebb a lemaradás, a régiók szavát halljuk meg, a régiókra szükség van, a régiók egyfajta üvegházak, csemetekertek az EU számára. Nagyon fontos ez az ágendák szempontjából, és erőteljesebb munkakapcsolatra is szükség van amikor a kohéziós jelentést olvasom, frusztráló, hogy a régiók bizottsága nem szerepel igazán benne, pedig nagyon sok információt szolgáltattunk a jelentéshez. Az elmúlt két és fél-három évben a régiók bizottsága nagyon sok véleményt készített a GDP-n túl, való fejlesztésről például a régiók helyzetéről, és nem igazán derül ki a jelentésből, hogy mennyire támaszkodtak eh, ránk. Eh, szorosan együtt kell működni, és eh, üdvözlöm a, Building Blocks elnevezésű, építőkockák elnevezésű jelentést, amit a Regi Szakbizottság készített. Évente egyszer vagy kétszer nagyon jó, hogyha találkozhatunk, hogy a kohéziós politikát életben tartsuk, tovább javítsuk, fejlesszük. Köszönjük a meghívást, és ahogy Van Nisztároly úr is említette, most kell cselekedni, és nem szabad tovább várni. Köszönöm, Michelis asszony, most a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, illetve tisztelt elnök úr. A régiók bizottsága egykori aktív tagjaként nagyon örülök, hogy itt a teremben ismerős arcokat látok, Ból úr például és mások. Nagyon örülök, hogy az együttműködésben sikerült előbbre jutnunk. Evolúció vagy revolúció, evolúció vagy forradalom. Baloldaliként nekem tulajdonképpen mindegy, hogy melyikre kerül sor. Egy dolog azonban nagyon fontos lenne, mondom ezt az ALDE felé fordulva, az a fontos, hogy ne úgy haladjunk tovább, ahogy eddig, ne ugyanazon az úton, hogy most az evolúciós vagy a revolúciós utat választjuk a jövőre vonatkozó, választjuk a jövőre vonatkozólag, az nekem tulajdonképpen mindegy. A hetedik kohéziós jelentés részben pozitív meglepetést okozott számomra, megállapítja, hogy a szegények és a gazdagok, a szegény és gazdagabb régiók közötti szakadék egyre mélyül, a fel, az általános fellendülés ellenére. Ez ugye meglepett, ezen megdöbbentem, de pozitív meglepetés volt számomra az, hogy világosan bemutatja a jelentés, mennyire elengedhetetlen, mennyire fontos a kohéziós politika aki az elmúlt hónapok vitáit követte, az tudja, hogy ez nem magától értetődő, úgyhogy köszönöm Kretszó asszonynak ezúton is ezeket az egyértelmű, határozott szavakat. Pozitív meglepetést okozott számomra a pozitív hozzáállás az átmeneti régiókhoz is. Arról is egy vita alakult ki az elmúlt hónapokban, én ezt megfelelő megközelítésnek tartom. Kretszó asszony az imént megnevezte a megfelelő pilléreket is, ezzel teljesen egyetértünk, de, és most jön a de. Lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok, de szerintem a jelentés nem tesz elég konkrét, kézzelfogható javaslatot. Nem most indult a vita a kohéziós politika jövőjéről, a Régiók Bizottsága és az Európai Parlament is már megnevezett bizonyos alapelveket, alapvető pilléreket. Örültem volna, hogyha a hetedik kohéziós jelentés bizonyos kérdésekben állást foglal. Például a területi kihívásokat illetően milyen konkrét eszközöket lehet alkalmazni. Az Európai Bizottság mely modelleket javasolja konkrétan? Örültem volna, hogyha egy kicsit bátrabb a szöveg, bátrabb az Európai Bizottság, és bátrabban kimondja azt, hogy a kohéziós politikát meg kell védenünk, miközben persze reformra van szükség az aktuális kihívások fényében. Egyrészt tehát vannak pozitív dolgok a jelentésben, de alapvetően azt gondolom, hogy az elkövetkezendő nyolc hónapot arra kell használnunk, hogy konkrétabb dolgokat, konkrétabb javaslatokat dolgozzunk ki, máskülönben a bírálóinkkal szemben nem tudjuk majd megfelelően megvédeni a kohéziós politikát. Köszönöm. Thank you, uh, Mr. Pavel Branda. Köszönöm szépen, Para Branda, a következő hozzászólónk. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, tisztelt Oswald úr, látom, hogy egy kicsit késésben vagyunk, úgyhogy röviden fogok hozzászólni abban a témában, ami nagyon fontos számomra, és ez nem más, mint a határokon átnyúló együttműködés. Szeretnék gratulálni a bizottságnak az ebben a tekintetben tett előrelépésre. A hatodik kohéziós jelentésben Mindössze két paragrafus szólt a határokon átnyúló együttműködésről is, a jelenlegi jelentésben viszont ezt sokkal részletesebben elemzik. A Cross-Border Review nagyon egyértelműen foglalkozik ezzel a témával, és elemzi azokat az akadályokat, amelyek még mindig ellenébe mennek a határokon átnyúló együttműködésnek. Ami a számadatokat illeti, itt azt látjuk, hogy ha a határokon átnyúló együttműködés akadályait felszámoljuk, akkor az egyértelműen köthető a GDP növekedéshez. Konkrétan 2%-os GDP növekedést eredményez a határmenti régiókban, ami a jelenlegi gazdasági kontextusban mindenképpen jó eredménynek számít. Tehát konkrét érvek, számszerűsített érvek támasztják alá, hogy érdemes abba beruházni, hogy a határokon átnyúló együttműködés akadályait felszámoljuk. A határokon átnyúló együttműködés egyébként sokkal tovább mutat, mint pusztán a gazdasági együttműködés. Egy kis uh, faluból érkeztem, és egyértelműen látom, hogyha jó szomszédunk van, akkor mennyivel könnyebb az élet, mint hogyha rossz szomszédunk van, ezért a bizalom visszanyeréséről is igenis beszélnünk kell. Tehát a gazdasági együttműködésen túl az emberek közötti együttműködésre, az embertől emberig terjedő projektre is oda kell figyelni, mert ez is nagyon komolyan emeli a határmenti régióban élők életminőségét. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, Monika Vána parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a biztos asszonynak, hogy ismét rendelkezésre áll egy vita erejéig itt a szakbizottságban. A kohéziós jelentést mindannyian nagy izgalommal vártuk, és mivel már nincs sok időnk, rögtön rá is térek azokra a pontokra, amelyek a zöldek számára fontosak, és amelyet ki szeretnénk emelni a következő időszakra, von, időszakra vonatkozólag. Egyetértek a Guabeli kolléganőmmel, és szeretném én is elmondani, hogy pozitívnak tartom hogy a hetedik kohéziós jelentés, ugyanúgy, mint korábban a hatodik kohéziós jelentés is kiemeli a kohéziós politika elengedhetetlen voltát, és azt, hogy a közpénzből történő befektetések szempontjából is milyen fontos a kohéziós politika, a strukturális alapokból származó beruházások sok régióban az egyetlen beruházások, a kohéziós politika tehát gazdaságilag és társadalmilag is nagyon nagy jelentőséggel bír válságkezelési eszközként is, nem utolsó sorban. Ezt kiemeli a szöveg. Ahogyan többen is elmondták, reformokra van szükség, azért, hogy célzottabban tudjuk az Európai Unió célkitűzéseit elérni. Ezek a célkitűzések képezik ugyan a strukturális alapok alkalmazásának alapját is. Gondolok itt az Európa 2020 célokra, és ehhez kapcsolódik az első kérdésem. A kohéziós jelentés, és ön is nagyon világosan fogalmazott, az éghajlatvédelmi intézkedésekre térnék ki. Itt, hogy finoman fogalmazzak, még nagyon messze vagyunk a célok elérésétől. Az Európai Számbevőszék is megállapította ezt, és a Regi Szakbizottság is több tanulmány kapcsán elmondta többször azt, hogy a 20%-os ráfordítási arány nem fogjuk elérni ebben a finanszírozási időszakban, az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A jó szándék persze megvan, ezt nem is vitatom, de az Európai Számbevőszék is megállapította, hogy nincsenek átfogó struktúrák, nincs robusztus nyomonkövetési módszer és nincs monitoring eljárás. A kérdésem ezért az védelmi cél kitűzése vonatkozik konkrétan. A hetedik kohéziós jelentés is világosan kimondja, hogy kézzelfogható előrelépésre van szükség, hogyha el akarjuk érni a célt. A kérdés, hogyan akarjuk a 20%-os kiadási célt ebben az időszakban elérni, illetőleg a következő időszakban, és hogyan akarjuk a COP21-es kapcsán tett vállalásainkat még ambiciózusabbá tenni, mert ha az USA kilép az éghajlatvédelmi keretből, akkor az EU-nak még többet kell tenni ezen a téren. A második kérdésem szintén a hatodik kohéziós jelentéssel való összehasonlításra vonatkozik, új mutatók kidolgozása. Ön is tudja, újra és újra ez, erre a kérdésre térek rá. A hatodik kohéziós jelentésben bejelentették, hogy lesznek a GDP-n túli mutatók, új mutatókat, új indikátorokat kívánnak majd kidolgozni. A hetedik kohéziós jelentésben most ez teljesen hiányzik. Azt kérném, hogy az Európai Bizottság új mutatókkal, környezeti, szociális újraelosztási mutatókkal kapcsolatos munkáját folytassa. Ugye a különböző közgazdászok és szakemberek már kidolgoztak erre vonatkozó javaslatokat, ezt mindannyian tudjuk. És az utolsó kérdésem a munkanélküliség elleni küzdelemre vonatkozik, és az egzisztenciát biztosító munkahelyekre. A kérdésem az, hogy nem lehetne az ESF share, tehát a szociális alap azon részét, amelyet a tagállamokban a munkanélküliség elleni küzdelemre használnak, megnövelni, például 30%-ra, és aztán egy további százalékos ö, arányt lehetne még erre fordítani azokban a tagállamokban, ahol különösen nagy probléma a munkanélküliség, ezzel lehetne fellépni az egyre növekvő egyenlőtlenség ellen. Köszönöm szépen. A former chair of Cotter Commission. Köszönöm szépen, Kátana úr, a Kotter volt elnöke a következő hozzászólónk. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget a Regiszakbizottság elnökének, üdvözlöm biztos asszony. A Koter és a Regi közös munkája remélem, hogy még az eddigi nagyon jó kapcsolatnál is jobbá válik a jövőben. Néhány fontos megjegyzést szeretnék elmondani. Az első az, hogy a kohéziós jelentés konklúziója tulajdonképpen kimondja, hogy a kohéziós politikák működnek és ennek legfontosabb szerepköre a gazdasági növekedés növelése, és a beruházások szintjének növelése. Hogyha megnézzük a 185. oldalt, akkor egyértelműen látható a beruházásokra gyakorolt hatás, és hogyha megnézzük a romai 22-es táblázatot, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan országok, ahol a kohéziós politikák a teljes beruházások 80%-át teszik ki, tehát a kohézió működik. Ugyanakkor ennek ellenére és a közös munkánk komolyságának ellenére sajnos nagyon furcsa kontextusba kerültünk, és elég veszélyes helyzetben vagyunk, úgyhogy engedjék meg, hogy feltegyek egy kérdést. Kulcsfontosságú kérdés ez a véleményem szerint. a kohézió és a regionális politikák most támadás áldozatai, vagy sem? Ugyanis úgy tűnik számomra, hogy igenis támadják a kohéziót. És hogy ez egyértelműbb legyen, három konkrét kérdést szeretnék feltenni. Egy. A jövőben ugyanolyan forrásokkal fogunk rendelkezni a 2020-as időben, vagy pedig nem. Ugyanis a kohéziós politika forrás nélkül semmi. Második kérdés, az ex ante feltételhez kötöttséggel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a 179. oldalon a 7. kohéziós jelentésnél megjelenik, hogy milyen pozitív hatásuk van az ex ante feltételhez kötöttségeknek. Ez az a fejezet, amely a kohéziós politika hatékonyságának növelésére vonatkozik. De én nem vagyok erről maximálisan meggyőződve, úgyhogy szeretném megkérdezni az önök véleményét arról, hogy az ex ante feltételhez kötöttség nem rejt -e olyan kockázatokat, hogy a kohéziós politikák nem lesznek hozzáférhetőek minden egyes európai régió vagy terület számára, hanem csak bizonyosak számára. Szerintem van itt egy ilyen kockázat. És volna még egy kérdésem a Smart Specialization, illetve a, az Exanta feltételhez kötöttség kapcsán. Tehát ugye az volt az előző kérdésem, hogy az Exente Fegytesz kötöttség nem vezete oda, hogy csak bizonyos régiókhoz kerülnek a pénzek, és a mostani kérdésem az a 164. és a 168. oldalak kapcsán, hogy a centralizáció szintje növekszik, tehát hogy a közberuházások központosítási szintje változik, és a kérdésem az, hogy hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a jövőben a kohéziós politikák helyi és regionális szinten megfelelően megvalósulnak majd. Tehát tartok attól, hogy centralizálódik a kohéziós politika majd a jövőben, vagy legalábbis ebbe az irányba csúszik el. Köszönöm szépen, Demátó asszony. Grazie a tutti. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy jelen vannak a régiók bizottságától, illetve a biztos asszonynak, és úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú a kohéziós politikának a ö, ö, megléte, ugyanakkor nem mindenben működik jól. Bizonyos dolgokat meg kell változtatni. Vannak olyan régiók, amelyek növekednek, de nem minden régió növekszik ugyanolyan ütemben. Úgy gondolom, hogy ugyanazok a régiók kullognak hátul, mint a múltban. A e, munkanélküliség bizonyos helyeken magasabb, mint a válság előtt. És az emberek belefásultak a globalizációhoz, a digitalizációhoz, a zöldítéshez, a technológiai e, változásokhoz való e, alkalmazkodásba javaslatokat szeretnék tenni a százalékos arány, amit az egyetlen redistribúciós eszköze jelent az EU-nak, fenn kell, hogy maradjon. A bizottság közvetlenül kell, hogy finanszírozza a nagy európai hozzáadott értékű projekteket. A területi aspektus ugyanakkor fontos pillére a kohéziós politikának. a koherens architektúrát fenn kell tartani, a tagállamok és a bizottság között az államok és a régiók kell, hogy eh, a eh, megvalósítás felelősei eh, maradjanak. Egy munkaprogramban kell szerepelnie hogy milyen szakaszok várhatók egy adott projekt esetében, hogy ezt mindenki figyelembe tudja venni, minden érintett. Nem csak a GDP-t kellene alapul venni, hanem a szociális fejlődés, illetve a better life, a jobb életminőség mutatót is. Aztán az európai szemeszter. Úgy gondoljuk, hogy az úgynevezett egészséges gazdaság irányítás szempontjai nem megfelelőek, inkább kontraproduktívak a kohéziós politika megvalósítása szempontjából a hatodik eh, jelentésben eh, már szerepelt, hogy 30 eh, százalékban felelősek az önkormányzatok, és 70 százalékban a tagállamok központi kormányzatai a megvalósításért a 23-as cikket szerencsére sosem alkalmazták. Az a probléma, hogy a 0%-os koncesszió nem valósul meg. Minden szankciót ki kell venni, ami a helyi regionális önkormányzatokat és a felhasználókat sújtaná az expanziós beruházáspolitika lenne a jó megoldás. A beruházási záradékot át kell alakítani oly módon, hogy az európai összeg, támogatásból fejlesztett projektek megvalósulhassanak. Rugalmasság és szinergia az FC és a kohéziós alapok kombinálása fontos. a nem eh, jogosult eh, projekteket eh, is lehessen támogatni a jövőben, hogyha kiválósági minősítést kaptak strukturális reformok, szakmai segítségnyújtás nagyon fontos. De úgy gondolom, hogy a kohéziós politika és a strukturális politika között nincs összefüggés. az adminisztrációk azért nem tudnak részt venni sokszor a programkészítésben, mert nincs meg a területi vonatkozása a kohéziós politikának. Az auditokat megfelelően kell lebonyolítani, az érdekütközéseket ki kell küszöbölni. Annak érdekében, hogy szavatolhassuk, hogy a szabályokat megfelelően alkalmazzák, egy európai auditori testületre van szükség. a pénzeszközök és a bankok ellenőrzésével zárnám a bizottság javaslata alapján az Európai Számvevőszék véleménye eh, szerint eh, nagyon eh, fontos az önkormányzatok bevonása. A pénzügyi közvetítők kiválasztásánál azonban nagyon elővigyázatosan kell eljárni a legnagyobb átláthatóság és felelősségi egyében pénzügyi közvetítők, bankok útján való finanszírozás esetében mindig fontos a hatékonyság és az adó adatok közététele országonként hogyha 100 eurót vesz fel valaki, akkor jó lenne, hogyha tudnánk, lehetne látni, hogy a közvetítő ebből mennyit tesz zsebre. Nagyon fontos a kockázati tényezők figyelembevétele. A trust fundok és kötvények nagy kockázatot jelentenek. Együtt mentsük meg a kohéziós politikát, mi nagyon hiszünk benne. Most pedig első alelnököm Spirinon úr következik. Bőtona. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, biztos asszony. A kohéziós politikával kapcsolatban úgy gondolom, hogy nagyon nagy szakirodalommal rendelkezünk, és nagyon hálás vagyok a szoros együttműködésért a Koter és a Regi elnöksége között, és Krecus biztos asszonynak is, aki fáradhatatlanul együttműködött mindkét testülettel, segítette a kohéziós politikát az Európai Bizottság részéről és úgy gondolom, hogy ezt fontos elmondani. Egyetlen egy gondolattal szeretném gazdagítani a vitát. Régió vezetője és polgármester vagyok, 20 éve már. Úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogyha odafigyelünk arra, hogy mennyi értéket teremtünk ezzel a pénzzel, és mennyi a hozadott érték Európa számára az én országom. Persze minden ország különbözik, regionális és helyi önkormányzatok különböző jogkörökkel, hatáskörökkel, feladatokkal rendelkeznek. De vannak olyan országok, ahol egy-egy haszonélvező kiválasztása nem annak alapján történik, hogy milyen eredmény várható a programtól, a projektől. Gyakran elszórják a pénzt van egyfajta tartaléklista projektekről, és attól függ, hogy meddig jutnak el a listán, hogy mit finanszíroznak. Tehát lehet, hogy egy adott régióban kiváló projektek sorakoznak, de arra a régióra nem jut annyi pénz. Jó lenne, hogyha más módon választanák ki a támogatandó projekteket, Például kimondhatnánk, hogy a tagállamoknak összpontosítaniuk kellene az alapinfrastruktúrára, hogy az megépüljön minden önkormányzat vagy régió területén, hogy a nagy hiányosságokat pótolják de persze tudni kell azt is ehhez, hogy milyen projektek kaptak finanszírozást és fejeződtek be korábban. Egy-egy régión belül is fontos a kohézió. Bizonyos régiókban nincs meg ez a belső kohézió, infrastruktúrális lyukak alakultak ki, e-, ez a gond azzal, hogyha csak a GDP-t egyetlen kritériumként veszük figyelembe ez túl mechanikus. Nagyon sokféleképpen lehetne olvasni a hatékonyságot még. Köszönöm szépen, még öten vannak a listámon, és már most túlléptük a rendelkezésre álló időt. Meg fogom adni a szót a kollégáknak, de kérném, hogy nagyon-nagyon röviden nyilatkozzanak. The, the, the, the coordinators talk on behalf of the a koordinátorok a frakciók részéről természetesen szót kapnak, és Bresso asszony, önnek is megadom a szót, de röviden. Köszönöm, elnök asszony. Ettől függetlenül meg kell határozni, hogy hány percet kap minden hozzászóló. Én szeretnék néhány rövid kérdést feltenni. Első kérdés, emlékeztetnék rá, hogy a e, versenyképesség, e, tehát a versenyképes régiók e, is nagyon megszenvedték a válságot, ezért a kohéziós politika minden régió számára nyitva kell, hogy maradjon. Krecu asszonynak mondom, hogy alapvető fontosságú az egyszerűsítés, hogyha gyorsítani akarjuk a végrehajtást a régiók bizottságából érkezett kollégákat üdvözlöm, és nagyon jó jelentés készült. Azok, akik felhasználják a pénzt, tudják leginkább megmondani, hogy az egyszerűsítés fog-e működni. A harmadik dolog, úgy gondolom, hogy nem lehet mindent a kohéziós politika vállára tenni, a kohéziós politikánt el kell választani az európai szemesztertől, a regionális szakpolitikának megvannak a saját feltételei, illetve ellenőrzése. Ezen kell dolgoznunk. A javaslatoknál pedig hadd mondjam el még egyszer, mert a bizottság úgy látom, hogy nem hallja meg ezt, hogy nem csak a bürokráciával kellene foglalkozni, hanem a politikában dolgozók, a politikusok, a választott politikusok Erasmusát is folytatni kell, ennek volt sikere, a kohéziós politika keretében kellene találkozásokat szervezni a régiók képviselői között, ott, ahol jól, és ott, ahol nem olyan jól mennek a dolgok programkészítésnél fontos, hogy ne a maradványokat vegyük alapul, ugyanis a késedelmek egyik oka az, hogy a régiók csak akkor kezdhetik el a programkészítést, amikor már minden korábbi pénzt felhasználtak. Tehát amikor már látják nagy vonalakban a jövőjüket, a szükségleteiket, akkor fontos lenne, hogy elkezdhessék a programkészítést. Tudjuk, hogy az energiával, az éghajlatváltozással, a versenyképességgel, a digitális agendával kell majd foglalkozni. Tehát ezekről már lehetne projekteket kialakítani. Kacavalasz úr öt percben, két percben, bocsánat. Νομίζω ότι η συζήτηση, συζήτηση γίνεται σε πολύ... Köszönöm a szót, tisztelt elnök urak és asszonyok. Igen, időszerű ez a mai vita. Mire való a kohéziós politika egyáltalán? Mi ennek a szerepe? Erre a kérdésre kell megfelelő politikai választ adnunk. A kohéziós politikát tulajdonképpen azért hoztuk létre, hogy bezárja a fejlettségi különbségeket, vagy árkot a különböző régiók között, és egyenlő feltételeket teremtsen minden egyes régió számára. Most már a hetedik kohéziós jelentésnél tartunk, és hogyha visszatekintünk az elmúlt időszakra, akkor azt látom, hogy ugyan csökkentek ezek a szakadékok, de nem minden esetben. Olyat is láttunk, ahol növekedett a szakadék. Olyan régiók, olyan régiók is vannak, ahol leszakadást látunk, elmaradást látunk, ahol nagyobb a szegénység, mint évekkel ezelőtt, ahol magasabb az ifjúsági munkanélküliség, mint az elmúlt időszakban. Tehát Sajnos nagyon sok olyan közösség van, amely kulturális, szolidaritási szempontból, vagy a béke szempontjából, vagy gazdasági fejlődés szempontjából sajnos lemaradó félben van. És ameddig vannak ilyen régiók, addig nem szabad elfelejtenünk azt a négy pillért, amit a biztosasszony elmondott. Úgy gondolom, hogy ebben mindannyian egyetértünk. Különös fontosságú az első pillér a bizalom és sajnos az Európai Uniós intézményekbe vetett bizalom folyamatosan csökken itt az Európai Unióban, és ezért úgy gondolom, hogy a reményt és a szolidaritást is fel kellene vennünk ide az első pillérbe. A Juncker csomag nem megfelelően működik, nem azért, mert a régiók képtelenek felhasználni ezeket a lehetőségeket, hanem azért, mert egyszerűen olyan strukturális akadályok emelkednek eléjük, amelyeken képtelenek átjutni, és ezért nem csökken például a fiatalok munkanélkülisége számos régióban. Kretszó asszony is elmondta ezeket az akadályokat, sajnos ezek léteznek. Krecu asszony tevékenysége nagyon sok bizalmat keltett az én tagállamomban és más tagállamokban, és ezt tudom. Azért, mert személyesen eljött hozzánk, meglátogatott régiókat, városokat, falvakat, és ezt mindenképpen hozzáadott értéknek tartjuk. Ezek az alkalmak rendkívül fontosak, és ezt szeretném itt most mindenki előtt kimondani, ezért szeretnék külön köszönetet mondani Kretszó asszonynak. Asszonyom, ön nagyon jó úton halad, nagyon jó irányba viszi a kohéziós politikát, segít visszaépíteni a bizalmat. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a kohéziós politika az Európai Unió fontos pillére és annak ellenére, hogy a GDP-nek mindössze 0,3%-át teszi ki, mégis rendkívül fontos kihatása van a nemzeti politikákra, különböző csatornákon és különböző forrásokon keresztül. A kohéziós politikának több fázisa van. Az ír kolléga az imént elmesélte nekünk az ír helyzetet most, és a kohéziós politika kezdeti éveiben. A folyamatos bővítések során rendkívüli segítséget nyújtott a kohéziós politika az új tagállamok számára. A kohéziós jelentés kimondja a beruházásra és a munkaerőpiacra gyakorolt rendkívül pozitív hatásokat az elmúlt években. Ugyanakkor egyre nehezebb láthatóvá tenni a kohéziós politikát a különböző jelentésekben. A 2004-2016-os időszakban nagyon sok olyan beruházás indult el, amely még az előző jelentésből indult ki, és a 178. oldalon látjuk az a jelenlegi időszakban felhasznált pénzek hatékonyságát. Mindennyiunk feladata az, hogy megfelelőképpen kerüljenek felhasználásra ezek a pénzek, különben más lesz majd az eloszlás az új pénzügyi kereten belül. Óriási kihívások várnak ránk, többek között a migráció témakörében. Rengeteg migráns érkezett és érkezik az Európai Unióba, óriási különbségek vannak a régiók között, különbségek vannak a városok és a vidéki területek között, és ami a munkanélküliséget illeti, elhangzottak pozitívumok, ugyanakkor én úgy gondolom, hogy a legutóbbi időszakban ez növekedett vagy stagnált ez a digitalizációval is kapcsolatban áll, ugyanis a vidéki területek folyamatos digitalizációja azért mégiscsak folyik. Az intelligens városok Smart Cities projekttel maximálisan egyetértünk, és ezt nagyon fontosnak tartjuk, ugyanis ezek is új munkahelyeket teremtenek. Hogyha nincsen innováció, akkor egy helyben topogunk, és nem tudjuk a Smart Regulation-t végrehajtani. Aztán itt vannak a következő kihívások a zöld munkahelyek kapcsán, a klímaváltozás kapcsán és az energiaunió kapcsán. Hát mindezek a kihívások itt tornyosulnak előttünk. És a kohéziós politika az, mely mindannyiunk számára lehetővé teszi, hogy megbírkozzunk ezekkel a kihívásokkal. Nagyon örülök neki, hogy itt van ez a csomó remek hozzáértő ember, aki együttműködik velünk, akik városokat képviselnek, régiókat képviselnek, mert így tudjuk visszaállítani a bizalmat a kohéziós politikákba. Köszönöm szépen, még két hozzászólónk van, Máleti asszony az első, röviden, ha lehet. Köszönöm szépen, üdvözlöm a kohéziós jelentést, a hetedik kohéziós jelentést, mert ez arra koncentrál, hogy milyen európai, regionális és helyi szintű célkitűzéseket sikerült elérnünk. Az első megjegyzésem a végrehajtás felgyorsítására vonatkozik a jelenlegi időszakban. A másik fontos kérdés pedig az, hogy hogyan tudunk jobban felkészülni a jövőbeli időszakokra, hogyan tudunk hatékonyabbak lenni, és hogyan tudjuk a konvergencia eljárásokat jobban megvalósítani. Na most az első, hogy hogyan tudjuk felgyorsítani a végrehajtást, itt uh, nyilván azt kellett megnézni, hogy mi a probléma azokkal a projektekkel, amelyeknek el kellene indulniuk, de administratív kapacitás hiánya, vagy pedig állami támogatás hiánya miatt ezek mégiscsak akadoznak. Válaszként nagyjából oda jutottunk el, mint ahova ön, biztos asszony, strukturális reformokra van szükség. Tehát a közféra, az igazságszolgáltatás megreformálása nélkül, illetve a business environment javítása nélkül ezeket a problémákat nem tudjuk megoldani. Tehát, hogyha a jövőben gondolkodunk, akkor egy kicsit távolabbra kell néznünk, mint a következő év, vagy az azutáni év, mert ilyen rövid idő alatt nem tudjuk megoldani ezeket a problémákat. Tulajdonképpen az elkövetkezendő néhány évre tűzoltó jellegű intézkedéseket tudunk bevezetni. Sok ilyen volt például a nemzeti katasztrófákra vonatkozó rendelet kapcsán. Ez nagyon jó volt, ugyanis a kohéziós politika lehetőségeivel próbáltunk választ adni a polgárok gyakorlati igényeire, tehát hogy a gyakorlatban nekik a mindennapi életben milyen támogatásra van szükségük, de természetesen gondolkodhatunk más eljárásokon is, mint ahogy ez elhangzott a 2014-17-es időszakra a rugalmasság kapcsán és a prioritások közötti átcsoportosítás kapcsán. Ez lehetővé tenni, hogy deficites projektekbe átcsoportosítsunk pénzeket más lehetőségekből, tehát ilyen specifikus intézkedésekre szükség van több tagállam szempontjából is. Hogyha a jövőről gondolkozunk, akkor azt kell megnéznünk, hogy mire van szükség a magasabb gazdasági fejlődés elérésére az elmaradott régiókban. A válasz a jogazdasági politikai mix, tehát nem csak a beruházásokra kell koncentrálni, hanem a strukturális reformokra is, melyeket ön is alátámasztott biztos asszony valamint az intelligens fiskális konszolidáció kérdését és a nemzeti költségvetések szinergiáját kell elérnünk. Új prioritásokat kell felvennünk a kohéziós politikába, és nem mindig van lehetőség és hely új prioritások kidolgozására, mert az európai költségvetés azért megköti a kohéziós politika helyét, kezét és a tagállami finanszírozásban viszont több rugalmassági lehetőségünk van. Tehát több cselekvésre lenne szükség nemzeti szinten a tagállami költségvetésekből, ugyanakkor magasabb szintű harmonizációra is szükség volna a nemzeti reformprogramok és a cselekvési programok között, ugyanis a nemzeti programok három évre kerülnek kidolgozásra, a cselekvési programok pedig hét évre, tehát eh, az ezek közötti szinergiát éppen ezért néha nehéz megtalálni. Köszönöm szépen, Nélszen úr, és röviden, ha kérhetem. Köszönöm szépen. Egy igen specifikus kérdést szeretnék feltenni a biztos asszonynak nagyon örülök, amikor azt olvasom a jelentésben, hogy az egységes szabályrendszerről mi a véleményük, hogy legyen egy ilyen egységes szabályrendszer, a már érintett és már folyamatban lévő projektek számára. Na most ez valóban remek ötlet, és erre szükség is van. Hogyha megnézzük, hogy milyen magas szintű bürokrácia kapcsolódik az európai projektekhez, akkor azt látjuk, hogy a tagállamok szintjén jönnek létre ezek a bürokratikus terhek, amiatt, ahogyan az adminisztratív hatóságok, a közigazgatási hatóságok működnek az érintett tagállamokban. Tehát ezek a közigazgatási struktúrák hozzák létre a plusz bürokratikus terhet. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezen hogyan próbálnak majd csökkenteni. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és akkor most megadom a szót a biztos asszonynak, hogy választ adjon a kérdésekre. Tudom, hogy ez nem lesz kifejezetten könnyű. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a rengeteg jó felvetést. Azt hiszem ez is volt a célja ennek a találkozónak, hogy meghallgassam önöket, Azon az első bírálatra reagálnék, miszerint nem elég konkrét a szöveg, nem tartalmaz elég javaslatot. Ahogyan elmondtam, az Európai Bizottság 2018 májusában nyújtja be a költségvetésre vonatkozó javaslatát. Most indult meg a vita erről, és év végén egy széles körű nyilvános konzultációt indítunk a kohéziós politika jövőjéről. Mindenkit arra ösztönöznék, hogy vegyen részt ebben. A Regiszakbizottság tagok a Kotár tagok is a legfőbb partnereink mindebben, hiszen önök rengeteg ötlettel álltak és állnak elő, és a mi dolgunk az, hogy meghallgassuk és meghalljuk ezeket. Rengeteg kérdést tettek fel nekem, nem lesz lehetséges azt hiszem, hogy mindegyikre válaszoljak, de megpróbálom őket összefoglalni és így válaszolni. Van mert Nisztároly úr azt mondta, hogy cselekednünk kell, nem várakozhatunk tovább. Szerintem ez lehetne a mottónk az elkövetkezendő hónapokban. Hiszen teljesen világos, hogy nem folytathatjuk úgy, ahogy eddig. Mindig eh, hosszas vitákra került sor az új MFF előtt, de ez most egy kicsit más helyzet. Minden ötlet és javaslat az Európai Parlamenttől, a Regiszok Bizottságtól, a Kotártól nagyon fontos, és nagyra értékeljük ezeket. A korszerűsítésre reagálva azt mondanám, hogy valóban korszerűsítenünk kell, modernizálnunk kell, néha túl szorosra fogjuk a gyeplőt a tagállamoknál, néha pedig túl nagy mozgásteret engedünk nekik. Az M plusz egy kapcsán azt mondanám, hogy ezt egyfajta ösztönzőként tekintettük, most viszont úgy gondoljuk, hogy újabb szabályok bevezetésében van szükség azért, hogy a végrehajtást felgyorsítsuk, és persze ennek kéz a kézben kell járnia a stratégiai programok kidolgozásával is. Van Nisztároly úr, önnek igaza van. A CEF azért működött, mert három évre terveztük azt, volt tehát egy határozott időtartam, amelyhez kapcsolódott, és az összes program, amely a mi kohéziós politikán keretén belül elkészült, azokat a tagállamok a CEF alatt kezelték, mondván, hogy 2023-ig lesz idő. Sok tagállamban most előállt az a helyzet, hogy nincsenek új projektek az infrastruktúra és a közlekedés területén, mert az összes pénzt elköltötték a CEF keretein belül, mert a három éves idő keretet be akarták tartani. Ez azt mutatja, hogy ha nyomást gyakorlunk a tagállamokra, akkor megteszik, amit meg kell, hogyha több idejük van, akkor csak halogatnak. Éppen ezért lassú a végrehajtás. Hosszú idő áll rendelkezésre a tagállamok számára, 2020-ig ráérnek, majd 2023-ig. Nagyon fontosnak tartom tehát azt, hogy megmutassuk, hogy mindez a tagállamok érdeke. Mi keményen dolgozunk itt, a bizottságban, a parlamentben, a kotárben. Kérdés, hogy a tagállamoknál is ilyen keményen dolgoznak-e. Ami az M plusz 3-at illeti, tehát szerintem nagyon alaposan el kell gondolkodnunk mindazokon, amit az imént elmondtam. Oswald úr? Mindenképpen nagyon odafigyelünk a kotár jelentésére, Zagár úr. Persze, nagyon sok a különbség, nagyon nagy különbségek vannak a, a tagállamok és régiók között, ezek történelmi gyökerekre nyúlnak vissza. Ezekkel mind-mind nyilván számolni kell. A régiókra vonatkozó kezdeményezésre többen is rákérdeztek, ön is, Kocolino úr is, Demátó asszony is. Vannak kevéssé fejlett régiónk, régióink, a rájuk vonatkozó kezdeményezés folyamatban ma segíteni szeretnénk ezeken a régiókon. Világosan látni kell, hogy a jelentés szerint is az innovációba és kutatásba való beruházásra van szükség ezekben a régiókban, Azonban sajnos az európai népesség nagy része fél a változásoktól és az ipari átállástól, tranzíciótól. Az érintett régiókban az ipar visszaszorulóban van, van munkahelyek vesznek, elcsökkennek a bérek. Itt számolni kell az ott élők félelmeivel, aggodalmaival, nagyon fontos az alapok felhasználása ezekben a régiókban. Új kezdeményezéseket kell megragadni, de nyilván itt lassúbbak a folyamatok, mint más régiókban, éppen ezen aggályok félelmek miatt. Ezekben a lassabban fejlődő régióban fontos, hogy reményt adjunk, fel kell ismerni, hogy itt érzelmi tényezők is szerepet játszanak, a félelmek, az elkeseredettség, a területi kohézióra utalt Zegár úr, Kocolino úr, Demeto asszony és mások. Ennek kapcsán tényleg úgy gondolom, hogy jobban oda kell figyelnünk. Kísérleti projekteket is elindítottunk, azon régiók esetében, amelyek nem igazán boldogulnak jól a változásokkal. A helyszínen is segítséget kívánunk nyújtani abban, hogy ezek a régiók, amelyek az ipar visszaszorulásától szenvednek, stratégiákat dolgozzanak ki a gazdaság átalakulására vonatkozólag. A digitalizáció, az innováció és az új készségek elsajátítása állít előtérben. Ezt a politikát mindenképpen meg kell reformálnunk, és jobban a változás motorjára kell összpontosítanunk, ez pedig az innováció és az oktatás. És persze az administratív kapacitás építés is nagyon fontos. Kocolino úr, elmondtam már, hogy nagyon Fontosnak tartom ezeknek a leszakadó régióknak az ügyét, külön oda kell figyelni rájuk. Nagyon is jól tudjuk, hogy ön is és Demátó asszony is egy olyan régióból származnak, amelyben rengeteget beruháztunk, anélkül, hogy ezek a beruházások meghozták volna a várt eredményeket, a várt növekedést. Évtizedek óta beruházásokat eszközölünk ebben a régióban, és még sincs megfelelő mértékű növekedés. Egy speciális projektre lenne szükség ezen régiók esetében, ezekre vonatkozólag, mert vannak olyan régiók, ahol eredményeket hoztak az eddigi beruházások, de vannak olyanok, ahol nincsenek meg az eredmények, ez pedig összefügg a strukturális reformokkal ugyanis a tapasztalat azt mutatja, hogy mindenképpen kapcsolatot kell teremteni az EU gazdasági irányítása és a kohéziós politika között, más különben nem tudjuk biztosítani, hogy a pénzt hatékonyan költjük el. És természetesen biztosítom önöket afelől, hogy az arányosság, a hatékonyság mindenképpen az arányosság és a hatékonyság mindenképpen fontos szempontok ebben az összefüggésben. Fordítva is tekinthetünk erre, megjutalmazhatjuk azokat a tagállamokat, amelyek sikeres struktúrális reformokat hajtanak végre, és jó makrogazdasági politikával rendelkeznek. Én úgy gondolom, hogy a szankciók, a büntetések nem működnek, és azt is elmondhatom, hogy minden tagállammal együttműködünk abban, hogy ne kelljen tám- együttműködünk abban, hogy ne kelljen támogatásokat befagyasztani. Ebben az időszakban egyébként egyetlen egy esetben sem történt ez meg. Ami a leszakadó régiókat illeti, ha jól tudom, az Európai Parlament jelentést készít róluk, várom az együttműködést önökkel ebben a témában is. Mi tanulmányokat készítettünk ebben a témában, arra jutottunk, hogy itt alacsonyabb a foglalkoztatottság és a termelékenység, mint más régiókban, ami sokszor összefügg az innovációk hiányával. Az intelligens specializációs stratégiákra vonatkozó EP javaslatot is támogatjuk, ezekben a régióban ez különösen fontos. Tisztában vagyunk vele, hogy nem lehet Európa mind, mind a 300 régiója a szilíciumvölgy európai megfelelője, de sok tagállamban vannak nagyon jó kezdeményezések, nagyon jó alapok. És ezért itt a legfontosabb az akadályok lebontása. Az intézményes kapacitások, intézményi kapacitások szintén fontosak a stagnáló régiókban. Az Európai Bizottságnak több programja is van, amely a közigazgatás javítására irányul. Vannak ö, programjaink az átláthatóság, az elszámoltathatóság növelésére, a közbeszerzési rendszer javítására. Támogatást nyújtunk a korrupció ellenes intézkedésekhez. Nagyon érdekes volt Bresszolszony felvetése egyébként, miszerint legyen, bővítsük ki az Erasmus programot. Nem tartom ezt jó, rossz ötletnek. Vannak olyan tagállamok, ahol ez kifejezetten jól jönne, úgyhogy beszélhetünk erről. Tudom, hogy volt erre vonatkozólag a múltban már egy kísérlet, Az erasmus kapcsolatosan azt szoktuk mondani, hogy ez leginkább az egyetemi hallgatókra szabott kezdeményezés, az eszmecserét segíti elő, de van úgynevezett peer-to-peer -peer program, az európai alapok esetében ugyanezt bevezethetjük a politika területén. Például a jó gyakorlat, a bevált gyakorlat, gyakorlatok meg, megosztására létrehozhatnánk ezt a politikában is. Sokat beszéltünk a városi agendáról. Szeretném elmondani, hogy szeretnénk ezen a városi menetrenden, városi agendán túllépni. De mindenképpen szeretném elmondani, milyen nagyra értékeltem Amsterdam polgármesterének a munkáját, akit a múlt héten elveszítettünk. Nagyon sokat segített a városi menetrend és az Amsterdami Paktum elfogadásában, és biztos vagyok abban, hogy a városi menetrend nélkül nem tart, városi menetrendben nem tartanánk ott, ahol tartunk Vanderlen úr nélkül. Nem tudom, hogy önök személyesen ismerték-e őt, de azt hiszem, az administratív kapacitások szempontjából ő mindenképpen az egyik legdolgosabb polgármester volt, és folyamatosan együttműködött az Európai Bizottsággal a városi menetrend kidolgozásában. Egyébként készülünk egy, város, egy a városi agendáról szóló jelentés el is, amely az elkövetkezendő hetekben készül el, de mindenképpen szerettem volna szólni, szó, szerettem volna szólni néhány szót Vanderlán úrról is, aki nagymértékben hozzájárult a városi menetrend megszületéséhez. Írt egy levelet az amszerdami polgároknak is, amikor tudomást szerzett a betegségéről, folyamatosan tartotta kapcsolatot a polgárokkal, és a levelében azt írta, hogy gondoskodjatok a városról, viseljétek gondját a városnak, és gondoskodjatok egymásról is. Úgy gondolom, ez sokat mond el róla. A svéd képviselőt, képviselő kérdezett rá a kiszolgáltatott társadalmi csoportokra és az idősekre, valamint a migrációra. Ezek mind-mind fontos témák számunkra. A tagállamokat folyamatosan ösztözönzzük egyébként arra, hogy a migráció területén ne csak sürgőségi jelleggel használják az alapokat, hanem az integráció végrehajtására is, hiszen tudjuk, hogy integráció, megfelelő integráció nélkül időzített bombává válhat a kontinensünk. Nagyon fontos, hogy közösen dolgozzunk azon, hogy mielőbb konkrét kézzelfogható eredményeket érjünk el ezen a területen. Az oktatás fontos itt, az infrastruktúra, és Avramopoulos kollégám is fontos szerepet játszik mindebben természetesen. Van Miltenburg úr a határokon átnyúló együttműködésre kérdezett rá, de mások is említették. Szerintem ez egy nagyon fontos felvetés volt, Fontosnak tartom a határokon átnyúló kommunikációra vonatkozó program elfogadását a városi agendával együtt. Azt hiszem, ez a legfőbb vívmánya az elmúlt időszaknak. A jövő héten lesz egy bizottsági nyilatkozat a különösen kiszolgáltatott régiókra vonatkozólag, úgyhogy foglalkozunk ezzel a témával is. Ami a társfinanszírozást illeti, a társfinanszírozás magas aránya akkor indokolt, hogyha nagyon nehéz gazdasági helyzet alakul ki. Tudom, hogy a tagállamok számára nem kellemes téma ez, de szerintem mindenképpen növelni kellene a tagállamok szerepvállalását. És ez szerintem fel is gyorsíthatja a végrehajtást. Ami a kommunikációt életi, úgy vélem, hogy az elmúlt években a kommunikációban súlyos hiányosságaink voltak. Évek óta, hónapok óta dolgozunk azon, hogy a szakpolitikánk láthatóságát növeljük. A tanácsban a máltai soros elnökség ada ideje alatt különböző ötleteket vettet, vetettünk fel a tagállamoknak, Marian Tyson eh, belga kolléganőmmel együtt az átláthatóság növelésére, és nagyon hálás vagyok a régió bizottságának, amiért szövetségesünk volt, mert szerintem itt az ideje annak, hogy ne csak mi, de a kezdeményezettek, kedvezményezettek a projektjeink kedvezményezettjei is beszéljenek arról, hogy az európai projektek milyen hozzáadott értéket teremtenek. Nagyon fontosnak tartom a megfelelő kommunikációt. Az Euróbarométer egyébként azt mutatta, hogy 78%-a azoknak, akik hallottak már a kohéziós politikáról, nagyon pozitívan gondolkodnak róla. A gond az, hogy az emberek 70, közel 70%-a még soha nem hallott a kohéziós politikáról. Úgyhogy szerintem fontos, hogy az emberek tudják, hogy mely projektek valósulnak meg európai forrásokkal. Van asszonynak mondom, a kohéziós politika 20%-a energiahatékonyságra és az éghajlatváltozás ellen, eh, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra megy el, erre szálljuk ezeket a pénzeket, folyamatosan együttműködünk Csovics és Kenyete kollégámmal, mert úgy gondoljuk, hogy Európának mindenképpen vezető szerepet kell játszania a globális szintéren. Főként arra gondolunk, hogy az USA kivonul a COP21-ből. Folyamatosan dolgozunk az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság gal kapcsolatos projekteken, energiahatékonysági projekteken, és arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy a lehető legtöbb pénzt használják fel, amely az energia hatékonyság növelésére allokálható. Ami az új mutatókat illeti, már három éve zajlik a vita. Az első naptól kezdve, hogy ellátogattam ide a Regiszakbizottságba, vitáztunk erről a kérdésről, Azt hiszem az utóbbi időszakban mindannyiunk számára kiderült, hogy az egyfőre jutó GDP nem lehet az egyetlen mutató, mert nem igazán tudja a valóság minden vetületét megragadni. Én úgy gondolom, hogy az életminőség számára fontos indikátorokra van szükség, mint a társadalmi befogadás, az inklúzió és hasonlók. Belgiumban például magas az egyfőre jutó GDP, de vannak mégis Belgiumnak olyan régiói, ahol magas a munkanélküliség, és magas a szegények száma is, úgyhogy szerintem érdemes lenne erről bővebben reflektálni. Együtt működünk a Világbankkal, az OECD-vel, az alternatívákat latolgatva, és meglátjuk, hogyan tudunk egy megfelelő indikátor vagy mutató rendszert kidolgozni, amely a tagállami allokációk szempontjából is egyébként fontos lesz. Ez egy kemény vita lesz egyébként az elkövetkezendő hónapokban. Ami a munkanélküliség elleni küzdelmet életi, azt hiszem nem csak a szociális alap, de az összes kohéziós alap a szegénység elleni küzdelemre irányul, ez a legfőbb célunk, hogy a szegénységet felszámoljuk. Kataneó úrnak köszönöm a kedves szavakat, Ön nagyon derülátóan fogalmazott, a kohéziós politika működik, de azt is említette, hogy vannak olyan tagállamok, ahol a közbeszerzések több mint 50%-a még mindig a az alapokból származó forrásoktól függ. Szerintem fontos, hogy őszintén nyíltan fogalmazzunk, ez a szakpolitika támadások tárgya. Nyilván azért, mert új kihívások vannak, amelyekkel szembe kell nézni, sok a megválaszolatlan kérdés, nem tudjuk, hogy a Brexit tárgyalások hogyan zárulnak majd például. Tudjuk, hogyan zárjuk majd be ezt az űrt, hogyan töltjük be azt az űrt, amit a Brexit okoz. Itt van a, vannak a külpolitikai, védelempolitikai kihívások, az európai védelmi erők kérdése. Szerintem ambiciózusnak kell lennünk, és legalább ugyanannyi forrást kell biztosítanunk a kohézió számára, mint eddig. De azt is tisztán látni kell, hogyha nem vagyunk ambiciózusak, és nem tesszük meg, amit tudunk, annak érdekében, hogy a saját forrásainkat megnöveljük, és hogy a tagállamokat meggyőzzük arról, hogy ezt a hézagot, amely keletkezik, be kell tömni, akkor lehet, hogy a kohéziós források csökkenni fognak. De én legalábbis az ötös forgatókönyvért harcolok, amelyet az EU-s finanszírozásról készült dokumentumban felvázoltak. Az én célom tehát az, hogy a kohéziós politika legalább olyan erős maradjon, mint amilyen eddig volt. Ideje leszámolni azokkal az előítéletekkel, miszerint elavult ez a politika. Igaz, hogy régóta nem reformáltuk meg, korszerűsíteni kell, és hozzá kell igazítani ezt a politikát a jelen kihívásaihoz. Felmerült egy kérdés az ex ante feltételrendszerrel kapcsolatosan. Szerintem ez már kézzelfogható eredményeket hoz. A sikeres beruházások előfeltételeként szerintem az ex antéra a jövőben is szükség lesz. Viszont egyszerűsíteni kell és mainstreamingelni. A helyi hatóságoknak mindebben egy nagyon fontos szerep jut, hiszen ők ismerik a legjobban a helyi problémákat, így a tervezésben is a ők a legkompetensebbek. Ez azt jelenti, hogy a szubszidiaritás elvének kell itt is érvényesülnie. Spiridon úr, ön beszélt a helyi hatóságok szerepéről, a partnerségi megállapodások révén a stratégiai megállapodások megközelítését alkalmazzuk, és a stratégiai célok elérésén dolgozunk. Brasso asszony, nagyon szépen köszönöm az elmondottakat. Az egyszerűsítés volt az első hónapokban a prioritásom. Létrejött egy az egyszerűsítésen foglalkozó magasrangú csoport. Már ettől a tervezési időszaktól bevezettünk bizonyos intézkedéseket, és remélem, hogy az Omnibus háromoldalú egyeztetés jól zárul majd azért, hogy aztán a kedvezményezettek élhessenek az összes lehetőséggel. Egyébként azt gondolom, hogy a következő finanszírozási időszakban többet kell tennünk az egyszerűsítés érdekében. Kaciferes úrnak köszönöm a kedves szavakat. Biztosíthatom önt, hogy nem csak Görögország, de az összes tagállam a kohéziós politika középpontjában áll, ahol csak szükség van erre. Görögországban persze rendkívüli helyzet állt elő, aztán Olaszországban is volt egy rendkívüli helyzet, mindkét esetben felléptünk. A természeti csapások esetében is sikerült segítséget nyújtanunk. Az összes tagállam 95%-ot használhat fel ilyen esetekben az újjáépítésre, én az, ezért mondom azt, hogy rugalmasnak kell lennünk. Hiszen, hogyha váratlan eseményre kerül sor természeti csapásra, akkor nem lehet szó hosszas eljárásokról és hosszas várakozási időről. Melletics asszonynak mondom, ami a végrehajtást illeti, a korábbi évek során lassú volt az abszorpció, most látom, hogy Maletics asszony elment, a lassú abszorpciós ará, abszorpció a korai években, az első években nem meglepő, de a végrehajtás gyorsulni látszik ebben a programozási időszakban. A projektek kiválasztása sokat javult. Az ERDF kapcsán már közel 40%-os, és a fő projektek 24%-át már benyújtották elfogadásra, jóváhagyásra. Természetesen biztosítanunk kell továbbra is, hogy ez a gyorsulás megmaradjon, biztosítani kell az EU-s költségvetés jó végrehajtását. Az a dolgunk továbbá, hogy azonosítsuk a rosszul teljesítő programokat, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal, hogy megoldást találjunk a problémára. Nielsen úr tette fel az utolsó kérdést, Ön is tudja, hogy én is szeretném megszüntetni a szükségtelen szabályokat. 600 oldalnyi szabályozásunk van, 600 oldalnyi jogszabály, a tagállamoknak további 200 oldalnyi útmutatást fogalmaztunk meg, mert a tagállamok számára nem volt világos, hogyan kell a szabályokat értelmezni. Úgyhogy EU-s oldalról azt hiszem elég a szabályokból. Világosan kell látni a következményeket, és igenis keményen kell fellépnünk a tagállamokkal szemben, mert a tagállamok folyamatosan megpróbálják elkendőzni a problémákat, de hát helyben azt tapasztaljuk, hogy az emberek egyszerűen nem hívják le a forrásokat, mert túl bonyolult az eljárás. A 21. században teljesen abnormálisnak tartom azt, hogy 7000 oldalas projektekkel legyen dolgunk, Minden tagállamot arra kérjük, most már, hogy elektronikusan intézzék az ügyeket. Több fronton is tehát az egyszerűsítésen dolgozunk. Nagyon fontos persze differenciálni, hiszen az 5%-os közberuházás egy dolog, és más, amikor 60%-os ugyanez az arány. A számvevőszékkel itt nincs egyetértés, szerintünk valahogy differenciálni kell, de a jövőben mindenképpen jobban kell összpontosítani az eredményekre, és a kedvezményezetteknek úgy gondolom, több időt kellene tudniuk a projekt végrehajtására fordítania helyet fordítaniuk a helyet, hogy a papírológiával és a bürokratikus terhekkel kelljen foglalatoskodniuk. Köszönöm mindenkinek, azt hiszem egy dolog teljesen világos, a kohéziós politika célja az, hogy a régiók és tagállamok közötti különbségeket csökkentsük, az a célja, hogy gazdaságilag, társadalmilag, szociálisan segítse a rosszabb helyzetben lévő tagállamokat, és politikailag nagyon fontos látni, szerintem, és talán egyetértenek velem, hogy a kohéziós politika az az ragasztó, ami egyben tartja Európát. Egy nagyon kemény időszakon vagyunk túl. Azt hiszem most igazán, most mutathatjuk meg igazán, hogy 500 millió európaiért dolgozunk, az európai polgármesterekért, a KKV-kért, a polgárokért. Ez nem rólunk szól, nem rólunk brüsszeli tisztviselőkről szól, hanem 500 millió ember életéről van szó. Köszönöm szépen! Okay, thank you. Thank you very much, Commissioner. Thank you for the... Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm ezt a részletes választ. Nagyon ö, termelékeny vita volt. Köszönet a Kotter Bizottság tagjainak és a Regi Szakbizottság minden tagjának. Ezzel ö, lezárom az együttes ülést, de mielőtt ö, még tényleg befejeződne az együttes ülésünk, még átadom a szót Oszvald úrnak, hogy ő is levonja a tapasztalatokat, konklúziókat. Köszönöm szépen. Nagyon röviden, mert már egy órával ezelőtt be kellett volna fejeznünk. Nagyon sok gondolat vetődött fel, csak annyit mondanék, hogy minnyáján a kohéziós politika barátai, szövetségesei vagyunk, a www kohéziós honlapon megtalálhatják a megfelelő tartalmat. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönet a biztosasszonynak, és a következő régiók és városok hete alkalmával újra érdemes lenne összejönni, talán sokkal korábban, mondjuk fél év múlva, hiszen nagyon sok mindent kell megbeszélnünk. Én pedig, ha megengedik, akkor hadd hívjam meg önöket. A 24 projektet fogunk Van Nistelrooy úrral bemutatni. 100 projekt került kiválasztásra és elmondhatom önöknek, hogy Európa legkülönbözőbb részeiről a Square-ben van tehát ez a standunk, tegnap meglátogattam, és biztosíthatom önöket, hogy a lehető leginnovatívabb, kreatívabb projekteket díjazni fogják. Európa különböző részeiből érkeztek ezek a projektek, tehát 7 órakor szeretettel látjuk önöket is. Köszönöm szépen, ez egy szép zárása lesz a napnak, most pedig folytatni kell a munkánkat. Köszönöm szépen a részvételüket, és a Regi Szakbizottságnak az ülése ezzel folytatódik.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 Köszönöm. Dear ladies and gentlemen, Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kérem a Regiszakbizottság tagjait, hogy foglaljanak helyet. we can start. Jó, akkor ezzel rátérhetünk a regi szakbizottság ülésének következő napi rendi pontjára. Egy tanulmány ismertetése következik. A B tematikus ö, osztály ö, rendelte meg ezt a tanulmányt, pénzügyi eszközök energiahatékonyság és megújuló energia téren. A Regi Szakbizottság kérte ennek a tanulmánynak az elvégzését. Mint tudjuk, a végrehajtás elég lassan indult be a 2014-20-as időszakban, úgyhogy a tanulmánynak meg kellett vizsgálnia. Kérem, hogy legyenek csendben. Az előző időszakok dokumentumai, tapasztalatait is, és a 2007-13 közötti szabályozás alapján a pénzügyi eszközök csak három témában voltak felhasználhatók. Városfejlesztés, KKV támogatás és mm, energiahatékonyság, illetve megújulók. Ezek közül az energiahatékonysággal és a megújulókkal foglalkozott a tanulmány. Fiona Wisleid és Rona Michi kutatók készítették a tanulmányt az Európai Szakpolitikák Kutatóintézetében, a Strathclyde Egyetemen, az Egyesült Királyságban. Természetesen kevés az időnk, és azt kérném, hogy először akkor hallgassuk meg az előadást, azt követően pedig a Regi Szakbizottság eszmecserét tart. Hölgyeim és Uraim, önöké a szó. Jó reggelt, jó napot kívánok! Mihajlova asszonynak köszönöm szépen a bevezető szavakat. Azt is köszönöm, hogy meghívtak bennünket, hogy itt ismertessük a tanulmányt, illetve a tanulmány megrendelését is külön köszönjük. A tanulmányt magát közreadtuk, körbeadtuk, úgyhogy inkább csak a legfontosabb tanulságokat szeretném felsorolni a jelentésből. Ami az előadásom struktúráját illeti, Először csak a szakpolitikai háttérről, összefüggésekről szólnék, aztán a kohéziós politika, energiahatékonyság és megújuló energia téren tapasztalt hatásairól, támogatásáról beszélnék, aztán a pénzügyi eszközök megvalósításáról, felhasználásáról beszélnék, illetve hogy milyen tanulságokat vonhatunk le. Végül néhány észrevételt tennék a teljesítményről, a hatékonyságról, és ajánlásokkal is szolgálnánk. mi a háttere ennek a tanulmánynak? Elég összetett a helyzet. Három szakpolitikai terület kötődik egymáshoz. Egyfelől az Európa 2020-as kezdeményezés, Eh, amelynek eh, olyan fő célkitűzései vannak, miszerint legalább 20%-ra emelnék a megújuló energiákat, illetve 20%-os megtakarítást eh, érnénk el 2030-ra, pedig még ambíciózusabb célokat fogalmaztak meg a Második dolog pedig a pénzügyi eszközökre eső hangsúly az EU szakpolitikáiban a beruházás politikát helyben tudják ösztönözni, illetve a hatékonyságot elősegíteni, fenntartható politikákat megvalósítani, ugyanakkor nagyon nagy kihívások is vannak ezen a téren. A harmadik dolog pedig az európai strukturális és beruházási alapok szerepe, a az energiahatékonyságban és a megújuló energiáknál ez egy új helyzet, ami elég bonyolultan alakul eddig. Ami az energiahatékonyság és megújuló energia politikákat illeti, azt kell tudni, hogy országunként nagyon jelentősek a különbségek, és az éghajlat is eltér, tehát a az épületek energia felhasználása nagyon különbözik, pedig ez a legnagyobb energiafelhasználás Európában természetes erőforrások, szél, víz és napenergia felhasználása különbözik közép-kelet-európát jellemzi az épületek rossz energiahatékonysága. A második dolog pedig, hogy hogyan lehet megtakarítást eszközölni és milyen intézkedésekre van szükség az energiahatékonyság javítása, a megtakarítások javítása érdekében. Itt is nagyok az eltérések országonként. Mindezekre fogva az energiahatékonyság és a megújuló energiák támogatásának a, a pillanatfelvétele nagyon különböző és fragmentált képet mutat Európában. A 28. oldalon egy példát is látnak a németországi intézményes struktúrára, ami jól jelzi, hogy mennyire bonyolult tud mindez lenni azt is érdemes felmérni, hogy mennyit kell költeni ahhoz, hogy az éghajlatváltozási célokat elérjük. A bizottság szerint 100 milliárd eurót évente az energiahatékonyságban, és 60-70 milliárd eurót a megújuló energiák terén. Az EU-ban az európai strukturális és beruházási alapok jelentik a legnagyobb egységes erőforrást, amit erre lehet használni. Ezen a táblázaton látjuk, hogy egyre több pénzt költünk az energiahatékonyságra, illetve megülő energiákra. Itt látható a két időszak összehasonlítása, 12 milliárd volt, a közös politika mindössze 4 a 2007 és 13 között a teljes összeg, 14 és 20 között viszont már több mint 30 milliárd, és a teljes költésnek mintegy 9 át tette ez ki. Konkrétan, hogyha megvizsgáljuk az energiahatékonyságot és a megújuló energiákat, akkor azt látjuk, hogy nem csak a végösszegben volt jelentős változás a két időszak között, 2013-ig a külön erre szent összeeket tíz országban költötték el, a Jessica városfejlesztési programból is költöttek energiahatékonyságra ezzel együtt az energiahatékonyságra és megújuló energiákra csak a pénzügyi eszközök, csak kevés pénzügyi eszköz, mindegy 4 ot használtak fel. 467 milliót fizettek ki pénzügyi eszközökre 13 végéig. A múlt héten egy összefoglaló jelentést adtak ki, és úgy tűnik ebből, hogy a programok lezárultával sokat javult a teljesítmény, a hatékonyság a következő ö, időszakra mintegy megháromszorozódott a teljes rendelkezésre álló összeg. Az alacsony karbonkibocsátású ö, pénzügyi eszközökre ö, 20 tagállam ö, pályázott, ez egy nagyon jelentős ö, növekedés. Viszont a pénzügyi eszközök végrehajtásáról készített első jelentés azt mutatja, hogy lassú volt a haladás 2015-ig nagyon kevés pénz jutott el a végfelhasználókhoz az idei év végén várható a következő jelentés. Bízunk benne, hogy jobb számokkal fog szolgálni. Egy fő jellemzője az energiahatékonyság és megülő energiák támogatásának, hogy nagyon sokféle projektet támogatnak az SF-ből négy területre, energiahatékonyság a lakhatásnál, aztán energiahatékonyság középületeknél, közvilágításban, aztán beruházás az infrastruktúrákba, illetve innováció, új technológiák, energiahatékonyság és megőrő energiák terén. Mind a négy területen más a piac, és más a fellépés logikája és a lakhatásnál hosszú távú megtérülés várható illetve a projektjavaslatok kockázatát nehéz felmérni, ez akadályt jelent ezen a területen. A finanszírozási megoldások is különböznek. Talán a kölcsönök a legmegfelelőbb eszközök a lakóházaknál, és igazából ezek standardizált termékek lehetnek a lakossági bankoktól az infrastruktúrális, illetve cégekbe eszközölt befektetések azonban más jellegűek. A legutóbbi finanszírozási periódusból több pénzügyi eszközt is megvizsgáltunk, például energiahatékony szigetelést vagy fűtési rendszereket a lakóházakban, és ezek körülbelül mondjuk Észtországban a legjelentősebb beruházásokat jelentették, míg Spanyolországban inkább az intelligens hálózatok, a közlekedés, illetve a középületek felújítására került sor. Az Egyesült Királyságban olyan eszközöket vizsgáltunk meg, amelyek kis és középvállalkozásokat segítettek ilyen jellegű célkitűzések végrehajtásában, és ezek is inkább kisebb összegű támogatások voltak. Látható tehát, hogy az ágazatok, a végfelhasználók, illetve az összegek tekintetében is nagyon nagy különbségek mutatkoznak a különböző tagállamokban. Hogyha megnézzük a jelenlegi időszakot, akkor azt látjuk, hogy a pénzügyi eszközökre vonatkozó jogszabályok tekintetében változások következtek be. Nagyon sokan panaszkodtak arra, hogy a 2007-2013-as időszakhoz képest negatív változásokat tapasztalnak a 2014-2020-as időszakra nézve. Olyan kritikát is hallottunk, hogy a bizottság nem nyújt segítséget és magyarázatot ahhoz, hogy hogyan lehetne hatékonyabban felhasználni ezeket a pénzeket, illetve további technikai segítségnyújtásra is szükség lenne. Szerencsére létrejött egy olyan platform, amely az Európai Beruházási Bankkal együtt megfelelő segítséget nyújt ebben a kérdésben. Az off-the-shelf jellegű eszközök tekintetében többféle végrehajtási opcióra volna szükség. Az előrelépéseket nagyon sokan pozitívan értékelték, ugyanakkor vannak még olyan kihívások, méghozzá komoly kihívások, amelyekkel továbbra is szembe kell néznünk. Ezek nagyjából hasonlóak az energiahatékonyság, illetve a megújuló energiaforrások területén, különös tekintettel a jogi keretre, aztán további probléma az off-the-shelf modellek nem megfelelő felhasználása, és az, hogy nagyon későn kapják meg a megfelelő magyarázatot, technikai segítséget ezeknek a végrehajtására. Az állami támogatási kérdések továbbra is itt vannak, azért mert óriási nagyok a különbségek a különböző tagállamokban. Aztán a pénzügyi piaci közvetítők kiválasztása szintén problematikus kérdés. Nagyon sok bizonytalanság látható itt, a trust fundok felhasználása nem megfelelő az alacsony szén projekt kapcsán felmerült kihívásokat itt is látjuk, valamint azt, hogy sokszor új érdekelt felek jelennek meg, amelyek nem ismerik megfelelőképpen a szabályokat, illetve vannak technikai jellegű kihívások is. Aztán vannak olyan kihívások, amelyek specifikusak az energiahatékonyságra, vagy a megújuló energiaforrásokra nézve, például a technikai segítségnyújtás és a képzett alapmenedzserek jelenléte. Nagyon sok kedvezményezett mert vonakodik attól, hogy pénzügyi eszközöket kérjen energiahatékonyságra is, mert úgy találják, hogy az erre vonatkozó szabályok bonyolultabbak. Azt már az imént bemutattam, hogy a felhasználás rendkívül szerteágazó, és a jogszabályi változások miatt ezek elég szigorúan területhez kötöttek. Ezért a következtetéseink is területhez kötöttek, ugyanakkor azért vannak átlátható vagy átfogó javaslatok, amiket meg tudunk tenni. Például az, hogy globálisan kell kezelni a projekteket a fenntartató fejlődés esetében. Voltak például olyan programok Észtországban, amelyek képesek voltak ilyen globális gondolkodásra. A második a figyelemfelkeltő kampányok elindítása, és ezeket hogyha megfelelő végrehajtási, egy megvalósíthatósági tanulmányok követik, akkor további támogatásokkal is kiegészíthetőek. Mindig van egy kísérleti időszak, de a kísérleti időszak után szükség van megfelelő finom hangolásra. Tehát ezek a kísérleti projektek nagyon fontos részét képezik a munkának. Ez a harmadik pont, a negyedik pont a rugalmasság tehát hogy nyitottnak kell lenni az új beruházási stratégiák alkalmazására, vagyis ahogy a beruházási stratégiák változnak, úgy kell változniuk a projekteknek is. A következő a személyre szabott mechanizmusok alkalmazása, amelyek a helyi specificitásoknak, a helyi gazdaságnak, a helyi ellenőrzési rendszereknek megfelelnek. És további kihívás, talán meglepő, de a tagállamok által megtanult leckéket az előző programozási időszakról, a kiavított hibákat, a következtetéseket. Sokszor nehéz megosztani nem, hogy a tagállamok között, de a tagállamokon belül is, ami pedig a fejlődést akadályozza. Nézzük most a teljesítményt a pénzügyi eszközök teljesítménye viszonylag nehezen mérhető, mind az energiahatékonyság, mind pedig a megújuló energiaforrások tekintetében. Összességében azért, mert egy pénzügyi eszköznek önmagában véve nehéz a hatékonyságát mérni, másodszorban nehéz bármilyen energiahatékonysági vagy megújuló energiaforrási támogatást számszerűsíteni és értékelni, úgyhogy egy ER-re vagy RS-re vonatkozó FI hatékonyságát aztán végképp bonyolult mérni. Ezért sok esetben nem látjuk, hogyha egy rövid időszakot vizsgálunk, hogy a bekövetkezett eredmények mennyire a mi pénzügyi eszközeinkből származnak. Sok esetben nem jók az alkalmazott mutatók, mert nem pont arra vonatkoznak, hogy az EE e vagy az RS e tekintetében a pénzügyi eszközök milyen hatékonyságban járultak hozzá sikerhez. Például Észtországban egy szigeteléssel kapcsolatos projektet 2014-2020-as időszakra automatikusan meghosszabbítottak, mert ez az előző programozási periódusban sikeres volt, de ez nem jelenti azt, hogy megfelelő mutatók mentén tényleg megalapozott lett volna ez a döntés. Az egyik legfontosabb ajánlásunk az, hogy figyelembe kell venni, hogy le kell választani magának a programnak az életciklusát a pénzügyi eszköz életciklusáról, tehát lehetővé kell tenni, hogy a pénzügyi eszközöket tovább vigyük a következő programozási periódusra, amennyiben erre lehetőség van, hogy nem kell ezeket mesterséges módon lezárni. A következő fontos ajánlás az, hogy megfelelő szabályozási stabilitást kell teremteni, ugyanis, hogyha az elkövetkező időszakban radikális jogszabályi változások lesznek, ahhoz nehezen tudnak majd alkalmazkodni az érintett felek és hatóságok. Fontos a kapacitásépítés és a kapacitásépítéshez nyújtott segítség. Ez technikai segítségnyújtás keretein belül is megvalósulhat, valamint specifikus platformokon keresztül is. Sok esetben kevésbé kellene koncentrálni magára az eljárásra, és több minőségi, kvalitatív jellegű elemzést kellene folytatni, mert úgy fogjuk látni, hogy mi az, ami valóban működik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönjük magát a tanulmányt, és köszönjük szépen a prezentációt is. Nagyon kevés időnk van, körülbelül 15 percünk, de ez alatt természetesen lehet hozzászólni, és lehet kérdéseket is feltenni. Itt az idő most vagy soha. Everything is clear. Mindenki számára minden egyértelmű volt a prezentáció kapcsán? Esetleg az a munkacsoport, amely a tanulmányjal foglalkozott, szeretné valamivel kiegészíteni az előadást? Köszönöm. Viszonylag rövid összefoglalásról volt szó jelen esetben, de azért az egyértelműen kiderült, hogy mennyire bonyolult a hatóságok számára a pénzügyi eszközök végrehajtása. Igen, ez bonyolult, ez összetett, nagyon komoly technikai szaktudást igényel mind az energiahatékonyság, mind pedig a megújuló energiaforrások tekintetében. Ami az értékelést illeti, talán jó lenne, hogyha minőségi mutatókkal dolgoznánk, inkább, mint hogy mennyiségi elemzést, vége, mennyiségi elemzést végezzünk. Tehát a minőségi eredmények vizsgálata valószínűleg jobban mutatná, hogy mondjuk mennyire hatékonyak a magánszektorból érintő beruházások ugyanis sok olyan mutatónk van, amely annak ellenére, hogy jól működik egy projekt, egyszerűen nem mutatja ennek a hozzáadott, hozzáadott értékét. Észtországban például a probléma volt azzal, hogy a használt mutatók egyszerűen nem ösztönözték a további beruházásokat. Nagyon fontos, hogy tudjuk mérni az emberek életminőségére gyakorolt pozitív hatást, és például a jelenlegi teljesítménymutatók ezt egyáltalán nem tükrözik. Az Egyesült Királyságban alkalmazott eljárások kapcsán azt láttuk, hogy prioritást kapnak például az innovatív projektek, és így könnyebb megtalálni az ezek mögött felsorakozó finanszírozási lehetőségeket. Tulajdonképpen ez is egyfajta sikertörténetnek tekinthető, de mégsem jelenik meg ez sem egyértelműen a normásított teljesítménymutatókban. Igen, köszönöm szépen, nagyon érdekes felvetés volt amikor a kollégáknak lesz majd elég idejük arra, hogy részletesen is megvizsgálják ezt a tanulmányt, akkor bizonyára további kérdések is felmerülnek majd. Köszönjük szépen, hogy eljöttek a mai ülésünkre, köszönjük a tanulmányt, és köszönjük ennek bemutatását. Most pedig akkor tovább is lépünk a napirenden. A napirendben a koordinátorok határozatainak jóváhagyására kerül most sor a REGI szakbizottság tagjai megkapták a koordinátorok határozatait. Szeretném megkérdezni, hogy ez jóváhagyható-e? Igen, hogyha nincsen megjegyzés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Az egyéb kérdések következnek. Krell asszony jelezte, hogy az Omnibus uh, fájlban történt előre lépéseket szeretné megosztani velünk. Szóval Épp azon gondolkodom, hogy milyen hosszúra vagy rövidre szabjam a mondandómat, de hát itt van néhány árnyék jelentéstevő is, ön pedig mindig itt van, úgyhogy akkor röviden fogalmazhatok. Tulajdonképpen egész jól haladunk a három oldalú egyeztetésekkel. Az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament is hajlandó kompromisszumot elfogadni. Ez azt jelenti, hogy túl gyorsan haladunk. Ha jól értem, akkor a KONT és a BADGE szakbizottság jóban lassabban halad a tárgyalásokkal, ez az elkövetkezendő napokban gondot okozhat, mert helyenként például a finanszírozási eszközöknél vagy az ellenőrzéseknél csak elvileg tudjuk azt mondani, hogy igen, egyetértünk, mert hát az egészet még egyeztetni kell azokkal az eredményekkel, amelyek közvetlenül a költségvetési tárgyalások során születnek. Különösen érdekes számunkra a szolidaritási alapkérdése. Itt például nincs megállapodás. Szerettük volna az eljárást egy kicsit leegyszerűsíteni. A tanács nem hajlandó velünk egyeztetni erről, mielőtt a költségvetést nem igazították hozzá. Hogyha így jutunk, így haladunk tovább, akkor egyáltalán nem lesz megállapodás. Éppen ezért holnap az illetékes jelentéstevővel, Greszle asszonyjal egyeztetek majd, és megpróbálok valamiféle eredményt elérni. A, reg- a regionális alap kapcsán sincs megállapodás sem a kulturális, sem a turisztikai pro- programok, projektek kapcsán. A kollégák figyelmét szeretném felhívni arra, hogy itt igen súlyos lobbizás zajlik néhány tagállam részéről. Az Európai Bizottság jelezte, hogy mivel itt meghatároztunk a Szakbizottság részéről egy bizonyos határértéket, a bizottság pedig azt mondja, hogy azon projektek, amelyek itt-ott a fiókokban megbújnak, azoknak 90%-a a határérték alatt van, a küszöb alatt van, a többit pedig kivételként szintén végre lehetne hajtani. Ezért én mindenképpen ragaszkodom ahhoz, hogy a parlament álláspontja maradjon változatlan. Van néhány probléma, amely a tagállamok általi különböző értelmezésre vezethető vissza. Ide tartozik például a kedvezményezett fogalom meghatározása, vagy az, hogy a pénzügyi intézetekkel ez hogyan van szabályozva, Olaszországban egy különleges helyzet állt elő, de kompromisszumokkal azt hiszem ez megoldható. Nagyon sok kompromisszumot sikerült elérni a finanszírozási eszközök kapcsán is. Az elnökség és a parlament egyetét például a 30A cikk törlésében, itt arról van szó, hogy az eszé alapokból a bizottsághoz pénze kerüljenek vissza, amit aztán az EFSI számára garanciáként használhat fel az Európai Beruházási Bank. Ebben megállapodtunk, a bizottság nyilatkozatára várunk a témában. Elfelejtettem egyébként megemlíteni, hogy a regionális fejlesztési alap kapcsán módosítókat nyújtottunk be a menekültekre vonatkozólag, ez nem lesz olyan egyszerű, mert hogyha azt a meghatározást, azt a megfogalmazást alkalmaznánk, amelyet a regé fogadott el, akkor azokat a fogadó központokat, ahol, ahová megérkeznek a menekültek, nem támogathatnánk tovább, mert akkor, amikor oda megérkeznek ezek az emberek, még nincs nemzetközi védett státuszuk. A következő probléma az volt, hogy például a kíséret nélküli kiskorúak sem kell, hogy feltétlenül rendelkezzenek nemzetközileg elismert státusszal, de nyilván az ő esetükben az egyes tagállamokban különleges lehetőségek állnak fenn, ezeket mi sem zárhatjuk ki. Olyan megfogalmazást kellene találni, amely ennek is eleget tesz, Később, később még egyeztetek az árnyék jelentéstevőkkel erről. Én őszintén szólva a bizottság eredeti megfogalmazását részesíteném előnyben, de később az árnyék jelentéstevői találkozók során még egyeztetünk erről. Valóban vannak még olyan kérdések, amelyeket nem sikerült tisztázni, például a finanszírozási eszközöknél is. Ide tartozik a garancia az elveszett támogatások esetében, vagy a társfinanszírozás kérdése, hogyha egy-egy projektet az EFSZ-vel is, és az ESZIF-fel is finanszíroznak. Mi erre az esetre azt javasoltuk, hogy legyen bizonyos társfinanszírozás itt, sem a tanács, sem a bizottság nem ért ezzel egyet. Beszélni kell majd arról, hogy milyen messzire akarunk itt elmenni, illetőleg, hogy mennyire lehet itt kompromisszumot kialakítani. Az Európai Parlament sokszor azt gondolja, hogy mindenkinek megmondhatja, hogy mit tegyen és mit ne tegyen. Ennek megfelelően a regiben elfogadtunk egy olyan módosítást is, amelyben felszólítjuk az Európai Számvevőszéket, hogy bizonyos ellenőrzéseket végezzen és bizonyos jelentéseket fogalmazzon meg a jogi szolgálatok azonban jelezték, hogy a parlament nem rendelkezik ilyen hatáskörrel. Ezt beláttam, és végül kikerült ez a szövegből. Egy vitáspont továbbá, és megígérem, hogy ezen dolgozni fogunk. A láthatóság, a projektek láthatóságának kérdése. Mindenki megtapasztalhatta otthon, a hazájában, a régiókban, hogy nem eleget kommunikálunk azt illetőleg, hogy az európai költségvetésből mennyi pénz származik a különböző projektekre. Ennek megfelelően módosítókat fogalmaztunk meg. Az Európai Bizottság és a tanács is hangsúlyozza, hogy kiválónak tartja magát az ötletet, de azért ne változzon semmi, és konkrét számokat se határozzunk megmondván, hogy egy hogy minimum ekkora összeget és legalább ilyen horderejű projekteket kell világosabban kidomborítani. Az Európai Bizottság most benyújtott egy javaslatot, amely sok mindent tartalmaz a mi javaslatunkból, de a számokat kihagyja. Szerintem egy olyan időszakban, amikor az Európai Unióban problémát okoznak a szkeptikusok, határozottnak kell maradnunk. Holnap a háromoldalú tárgyalások során ez előkerül majd, meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok, de úgy tűnik, hogy itt heves vita várható. És zárásképpen, ami az energiahatékonyságot illeti szerintem sikerült világosra tennünk, és itt a tanács és a parlament hasonló pontot képviselt, hogy a az adminisztrációban egyszerűsítésre van szükség, a bizottság erre vonatkozólag nyilatkozatot is tesz majd, ez azonban összességében megkönnyíti az életünket. Úgy hallottam, hogy a Költségvetés és Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság úgy tervezi, hogy januárra zárja le a oldalú egyeztetéseket. Ezzel időt, időt nyernénk, és ezt az időt szerintem arra lenne érdemes felhasználni, hogy egyik-másik részletkérdésről egy részletesebb vitát folytassunk, és ütköztessük az érveket. Összességében azonban nagyon pozitív meglepetés számomra, hogy ilyen jól haladtunk eddig. Köszönöm. Very much. This is, uh... Köszönöm szépen, ez mindenképpen nagyon pozitív üzenet, hiszen ez egy nagyon bonyolult akta ügy, és a kizárólagos hatásköreinken belül nehéz úgy dolgozni, hogy közben a költségvetés és konszakbizottságok által diktált tempóhoz is tartjuk magunkat, tehát rugalmasnak kell lennünk. Köszönjük szépen ezt az áttekintést a tárgyalásokról. Ma folytatódnak az árnyékelő adói egyeztetések és a trilógus, és holnap szintén egyéb kérdések címen van-e valamilyen felvetni valójuk, van Nisztelrooy úr nincs, úgyhogy nincs egyéb kérdés sem. Hadd emlékeztessek rá, hogy a következő ülésre november 22-én szerdán délután 3 órától és 23-án csütörtökön 9 órától kerül sor, és ezzel be is fejeződik az ülésünk. Köszönet a tolmácsoknak a munkájukért. Nagyon kemény délelőtt volt, és ezzel lezárom a Regi Szakbizottság ülését. Köszönöm szépen.